Uh, dear colleague, um, sorry for uh, this... Kedves kollégák, elnézést kérek a késésért, de hát elfelejtettek szólni, hogy az elnök Roberto Gualtieri helyét kell megpróbálnom betölteni. Nyilván lehetetlen feladat. Először is szeretném üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit. 20 érkeztek 15 tagállamból, akik itt vannak ma velünk, összesen 56-an egyébként érkeztek ma az Európai Parlamentbe. Egy nagyon érdekes eszmecsere vár ránk, nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők. Az európai szemeszter 2017 18 évi ciklusával. Ez a ház az önházuk is, ez a parlament az ön parlamentjük is, még akkor is, hogyha néha kemény összecsapásaink vannak az ügyben, hogy kinek mi a dolga és a feladata, de hát végső soron mégiscsak meggyőződésem, hogy együtt tudunk csak jó eredményeket elérni. This is really a topical moment to have a debate on the outcome. Azt hiszem, hogy nagyon aktuális pillanat ez, hiszen az európai szemeszter 2018-as ciklusára vonatkozó Országspecifikus ajánlásokat a tanács a nyári szünet előtt elfogadta, egy költségvetés tervezet formájában kell, hogy testet öltsen mindez, amiről egyébként önök már tárgyalnak. A nemzeti parlamentek által hozott döntések a költségvetés tervezetek formájában elfogadott döntések kihatással vannak nyilván az európai szemeszterre, ezért érdemes 2018 évi ciklusáról beszélnek az híres hírhet európai szemeszternek. Egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk az európai szemeszter ez évi ciklusáról. Próbáljuk végső formába önteni, de hát nyilván tudják, hogy ez nem olyan egyszerű. Kostas Mavrides az előadójának a témának, akit van közöttünk. Alapvetően az a célja ennek a vitának, hogy az Európai Bizottság irányába visszajelzéseket küldjünk, hogy hogyan vélekedünk az európai szemeszter ezévi ciklusáról. A legutóbbi európai felmérés alapján a következő ciklus prioritásait, főbb irányvonalait kell meghatározni. Én leszek a, a felelős házrend betartásáért, mondjuk, hogy osztályfőnökösködni fogok, tehát akkor lássuk a szabályokat. 20 nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás. Köszönjük a tolmácsoknak, akik láthatók az üvegfal mögött a tolmácskabinokban. A tolmácsok üdvözlő az hallgatóságot, amennyiben van ilyen. A nemzeti parlamenti képviselők nek ma egy sárga kártyát vagy lapot kell felemelniük, hogyha szeretnének hozzászólni. Tehát ez nem úgy van, mint a fociban, aki sárga lapot kap, az nem rossz, hanem itt most jó, automatikusan mindenkinek van egy, ezt emeljék fel, ha szeretnének hozzászólni. Úgy látom, hogy már mindenki előtt ott van ez a bizonyos sárga lap. Ezt lengessék irányomban. Most megadom a szót elsőként majd Kostas Mavridesnek, hogy vezesse fel a jelentését, aztán megadom majd az árnyék előadóknak, ahogy mi hívjuk őket itt az Európai Parlamentben a szót, ezt követően mondjuk két tagállami parlamenti képviselőnek, aztán egy európai parlamenti képviselőnek adom majd meg a szót, és így sorban mindenkinek maximum három perce van. Kostas Mavridesnek egy kicsit több időt is hajlandó ö, vagyok adni, de ha túl sokáig beszél, akkor majd elveszem tőle a szót. Akkor nem is lopom tovább az időt, parancsolj, Kostas. Jó, a uh, Madame Pervás Peres. Köszönöm szépen. Pervas Peres elnök asszony. Én is szeretném köszönteni a 20 nemzeti parlamenti képviselőt és a 15 kísérőjüket, akik a képviseletekről jöttek, és kérek mindenkit, hogy tegye fel a fejhallgatóját, mert az anyanyelvemen fogok beszélni. Όπως είπα, καλωσορίζω τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών. Η παρουσία σας και οι παρεμβάσεις σας είναι καθ... Tehát az önök hozzászólása nagyon hasznos és fontos az Európai Parlament számára. Az Európai Parlamentben mindig ösztönözzük az ilyenfajta eszmecseréket, és a szocialista és demokrata frakciónak az a véleménye, hogy ezt a fajta kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel tovább kell erősíteni. Szeretném pontosítani, világosan elmondani, hogy ez az első bevezető kritikus jelentőségű, az Európai Bizottsággal, és szeretnénk támogatni, szeretnénk támogatni mindenkit, aki az európai projektben bízik. Az a célunk, hogy jobb legyen Európa jövője. És nem szeretnénk mindent tönkretenni. De hadd kezdjem a bevezetést az euróövezet gazdaságpolitikáiról. Aktuálisabb nem is lehetne a téma, és ennek több oka is van. A vitánk rögtön azután zajlik, hogy az Európai Bizottság közzétette az éves növekedési jelentést, amelyben szerepelnek a gazdaság és költségvetési prioritások a 2019-es évre. Ez az egyik oka annak, hogy nagyon aktuális ez az eszmecsere. A második oka pedig az, ami Olaszországban történik, és hogy ennek milyen hatása van az eurozónára, erre majd még visszatérek. Harmadsorban pedig azt említeném, hogy 7 hónap múlva európai parlamenti választások lesznek, és a szavazóknak hinniük kell az Európai Unió jövőjében, hogyha azt szeretnénk, hogy eljöjjenek szavazni. De ne, feledjük, ne feledkezzünk el az értékeinkről, elveinkről sem, ezek az Európai Unió alapját jelentik. Az a meggyőződésem, hogy a közös értékeink és elveink egy dolog, de előfordul, hogy a politikák néha a másik irányba mennek, és ez erősíti az euroszkeptikusok hangját, de konkrétabban is tudok fogalmazni az a gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről. Ugye ahhoz, hogy ezt a gazdasági és monetáris uniót kiteljesítsük, igen határozott elkötelezettségvállalásra, elkötelezettségre van szükség, a kormányok felelősséget kell, hogy vállaljanak, költségvetési erőforrásokat pedig hatékonyabban kell, hogy kihasználják, megfelelő egyensúlyt kell találni a szolidaritás és a költségvetési felelősség között. Ennek döntő jelentősége van. Mind a kettőben hiszünk, Néha egyébként örülök ennek, mert vannak, akik százszerzalékban abban bíznak, hogy a piac majd önszabályozó lesz, de azért eszükbe jut, hogy mindig kell, hogy legyen felügyelet. Ez néhány pillanattal általában a válságok megjelenése előtt szokott az eszükbe jutni. Ugye, hogyha lett volna, lenne már korábban is felügyelet és ellenőrzés, akkor el tudnánk kerülni nagyon sok válságot, sok igen káros fejleményt. És akkor még egy témáról hadd szóljak, az Európai Bankunióról. Nagyon világos az álláspontom. Egészen a dosszié elejétől követtem ezt a témát, és hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy megállapodtunk abban, hogy az Európai Bankunió három pilléren nyugszik, és Nyilván nem fogok most részletekbe bocsátkozni és azt vizsgálgatni, hogy melyik pillér járt több előnyel melyik tagállam számára. Abban megállapodtunk, hogy három pillér lesz, és ugye az első kettőt végrehajtottuk, ezt mindenki tudja, és a harmadik pillér, a betétbiztosítási rendszer viszont nem valósult meg. Ugye miért? Azért, mert voltak, illetve vannak bizonyos tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy ez az ő nemzeti agendájukkal szembe megy, ez az ő érdekeikkel szembe megy. Tehát hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy nem csak gazdasági ö, okok miatt alakult így, tehát jogi, de erkölcsi okai is vannak ennek. Mivel három pillérben állapodtunk meg, meg kell valósítani mind a három pillért a véleményem szerint, és nem lehet semmifajta kifogást emelni ez ellen késlekedés nélkül cselekedni kell. Minden egyes nap, amit késlekedéssel töltünk, ami eltelik, egyre növeli, erősíti a veszélyeket a piacon. És a bankunió esetében még a tisztességtelen gyakorlatokról is beszélni kell, illetve a tisztességtelen szerződéses feltételekről is. Gondoljunk a bankok által kibocsátott szerződésekre, amelyeket a fogyasztókkal, az ügyfelekkel aláíratnak. Én a saját hazámból is, de rengeteg más tagállamból is tudnék példát említeni. Cipruson is jellemző ez, hogy tisztességtelen feltételeket diktálnak az ügyfeleknek, ezeket a, gyakorlatilag a bank a szerződésbe beépíti, és ahhoz, hogy ezt elkerüljük, és tisztességes legyen a verseny, az európai jogszabályok végrehajtása szükséges. Nos, most pedig nézzük a gazdasági szemesztert. A strukturális szabályokat nem hajtják végre megfelelően, és ehhez, hogy ezt elérjük, nekünk a nemzeti parlamentek képviselőinek a segítségére van szükségünk. Az az igazság, hogy nem elég erős a nemzeti parlamentek részvétele az ajánlások megfogalmazásában, ugye az ország, ország specifikus ajánlások kialakításában. Az európai szemeszterben szociális és környezetvédelmi kérdések is vannak, és hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy az Európai Bizottság a fenntartható növekedést is beépítette ide a fenntartható növekedési célkitűzéseket. Ez azonban egy olyan dimenzió, amely az ország specifikus ajánlásokban nem jelenik meg, mármint a 2018-asokban. És aztán a munkaerőpiacsal kapcsolatos jogok és elvek szerepelnek a szociális pillérben, a szociális jogok pillérében, az a célunk tehát, hogy jobb munkakörülményeket és jobb életkörülményeket teremtsünk az európai állampolgároknak. Hogyha ebben valóban hiszünk, akkor az ebbe az irányba mutató politikákra is javaslatot kell tenni. Például nagyobb rugalmasságra vonatkozó javaslatot, ami a stabilitási paktum végrehajtását illeti. Ugyanígy rugalmasságra van szükség a stabilitási és növekedési paktum esetében, ezt maga az Európai Bizottság javasolta 2015-ben. Annak érdekében tette ezt, hogy növekedjenek a befektetések, és hogy erősödjön a növekedés. A stabilitás és növekedési paktum felülvizsgálatát szorgalmazzuk annak érdekében, hogy inkluzív költségvetési terv alakuljon ki az Európai Unióban, a Gazdasági és Monetáris Unióban, legyen gazdasági ügyekért felelős euróminiszter, úgymond, és legyenek új eszközök, amelyeknek segítségével a stabilitást meg lehet teremteni, és az EMU gazdaságai konvergáljanak egymáshoz. emellett a gazdasági és társadalmi kirekesztettséggel is meg kell küzdenünk. Nem csak a szélsőségesekkel kell szembeszállni, hanem a munkanélküliséggel is. Különösen gondolok itt az Európai Unió déli területeire, a fiatalokra, akiket ez érint akár egy-egy tagállamon belül is elvándorolnak, a, hogyha a, nincs elég munkahely, vagy nincsenek megfelelő fizetések. Tehát a fizetések szintjét is meg kell emelni, mert a termelékenységgel nem tartan, a termelékenység növekedésével nem tartanak lépést a fizetések. És még valami, ami nagyon sürgős, hogy legyen egy mechanizmus, amely a minimál bért a minimál jövedelmet rögzíti. Még egy pillanat, elnök asszony, mert még valamit szeretnék mondani, ami nagyon fontos. Meg kell, hogy őrizzük a kohéziós alapot úgy, ahogy van, tehát a kohéziós alap forrásait nem lehet csökkenteni a véleményem szerint, eh, ahogy a bizottság azt javasolja. És aztán a befektetők ezzel kapcsolatos programok. Befejezem, befejezem, elnök asszony. Még a kis és középvállalkozásokról, illetve a képzésről, oktatásról szólnék. A, a képzés, az oktatás az nem csak egy rövid távú költséget jelent, ennek multiplikátor hatása van. Most, hogy ezt elmondtam, készen állok arra, hogy meghallgassam a nemzeti parlamenti képviselőket. Köszönöm. Köszönöm az ürelmüket még egyszer. Hát nem is az enyémet kell megköszönni, hanem a vendégeink türelmét, akik szívesen beszélnének majd maguk is. Akkor a nyelven folytatom. Kicsit változtatok a szabályokon, felváltva adom meg a szót az árnyékelőadóknak az Európai Parlament részéről, és aztán a nemzeti parlamenti képviselőknek. Kezdjük a néppárttal, ahogy azt megszoktuk. Első hozzászólunk tehát Tom van der az első hozzászólónk, és aztán közben felkészül Alberto Ribola Olaszországból az Északi Liga képviseletében. 3 minut. De három perc. Köszönöm szépen. Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Nekem is nagy öröm, hogy itt lehetek, és látom, hogy ilyen széles érdeklődésre fordulnak az európai szemeszter témájához. Én árnyékelődő vagyok az Európai Néppárt részéről, az ECON jelentés tárgyában, az eurózóna gazdasági politikája tárgya, témájában. Kostas Mafrides a szociális nevében beszél, tárgyat, én vagyok úgymond az ellenpont. Évek óta tárgyalunk az európai szemeszterről, és itt országos, országspecifikus jelentéseket publikálnak, amelyek persze nem kötelezőek. Ha az ország nem akar, tagállam nem akar, nem tartja magát hozzá. Ám a, mindenképpen kívánni hagyokat maga, hogy maga után a végrehajtás ezeknek az ajánlásoknak látszik ez is, például a 2011-17-es időszakban 9%-a, 9%-a kerül teljes végrehajtása az ajánlásoknak. Ez nem sok. Két opció van Az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek eh, tárgyalhatnak, és az egyes frakció, minden frakció összeállíthatja a maga témalistáját, kívánságlistáját, ezekről vitatkozhatnak, vagy a lényegét ragadják meg a folyamatnak, és közösen az Európai Nemzeti Parlamentekkel igyekeznek konszenzusra jutni annak mikéntjéről, hogyan lehet a az ajánlásokat jobban végrehajtani. Egyes frakciók átették, átengedték más ambícióknak ezt a folyamatot, holott rendkívül fontos, hogy párbeszédet folytassunk a nemzeti parlamentekkel erről, három témáról különösen. Először is a munkaerőpiac reformjáról, másodszorban az a társadalom előregedéséről, harmadsorban pedig a beruházásokról a tagállamokban. Ami a reformokat illeti, látható, hogy a digitalizáció, globalizáció, a technológiai változások hát radikális átalakulás hoznak maguktól is a munkaerőpiacon, hogyha különféle munkaformák és típusok között átalakulást találunk, az egy job hopping, tehát egyik munkaerőről a másikra ugrálás lesz a napi gyakorlat, rugalmas kell legyen a munkaerőpiac és a munkavállalók is. Az Európai Parlament és a tagállamok olyan jogszabályokat kell létrehozzanak, amelyek pontosan ezt inspirálják például nem feltétlenül ragaszkodni az egyetemi diplomákhoz, hanem inkább a készségeket kell megtanulni, megszerezni, amelyek révén lehet boldogulni. Az életelen való tanulást ösztönzéséről van szó. És azok az emberek, akik kiesnek a csónakból, hát nem könnyen kapnak újabb munkahelyet, Nekik kell segíteni abban is, hogy tovább jussanak, és akkor, hogy a két munkahely között nem tudnak tovább jutni. Ehhez pedig reformok kellene. Ami pedig az államháztartást illeti, látni kell, hogy a társadalmi, társadalom előregszik a tagállamokban. Az egészséges háztartás, államháztartáshoz bizony figyelembe kell venni a demográfiai változásokat, fenntartható finanszírozási formákat megtalálva a társadalomban, és az öregedés azt is jelenti, hogy egyre nagyobb a csoportja a nyugdíjasoknak, még egyre kisebb aktív munkavállalói csoport van a munkaerőpiacon, és ez bizony hosszú távon komoly kihívásokat jelent. Szerintem a csúcsprioritás az kell legyen, hogy a tagállamok együtt e- erre találnak választ. Éppen azért, mert nagyon nagy az államház, az államadóság, saját hazámban, Belgiumban is egyébként, meg máshol is, sajnos nem teszi finanszírozható hosszú távon a nyugdíjrendszereket, különösen, hogyha az öregedés tendenciája fennmarad. Tehát a tagállamok felelősséget kell vállaljanak a jövő generációért és végül nem utolsóban a beruházások körében többet kell, több magánberuházást kell oda vonzani ezekre a célokra, ehhez a tőkepiacot kell sürgetően megszervezni, és a közberuházásokat is jobban kell szervezni, megtalálva azt, hogyan lehet összekapcsolni az egyes tagállamokban a közberuházásokat a magánberuházásokkal. Köszönöm szépen még egyszer, hogy jelen vannak, és a figyelmüket, meg az érdeklődésüket. Az európai képviselők nem mutatnak, nem állnak, eh, nem járnak elő jó példával, nem mutatnak jó példát a nemzeti parlamenti képviselőknek. Eh, Alberto Ribola, akit Jezek Vozovski követ majd. Alberto Ribola, és eh, Olaszországban az Iszkéve, a képviselően parancsolja. Ci troviamo oggi qui riuniti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért jöttünk el, hogy az európai gazdasági témákról beszéljünk, közben Rómában pedig a költségvetésről tárgyalunk, a következő költségvetési manó, manőverről, az új kormány következő lépéséről, és az új, az olasz kormány új reformjára gondolok. Valdis Dombrovskiszon keresztül, illetve Moszkovicsi úron keresztül az Európai Bizottság azt gondolja, hogy az újonnan kitűzött hiánycélok jelentősen eltérnek attól a kiigazítási úttól, amelyet Olaszországnak javasolt az Európai Bizottság, és azt kérték a kormánytól, hogy az a költségvetési tervezet, amelyet október 15-ig kell benyújtani, tartsa tiszteletben a szabályokat. Persze Olaszországban tudjuk, hogy mit jelent az, hogy a stabilitási és növekedési paktum megelőző ágába kerülünk be. Még mielőtt az aktuális kormány felállt volna, a bizottság elfogadott, az elnök asszony félbeszakítja, Tisztelt Uram, hogyha azt szeretné, hogy a tolmácsok követni tudják, akkor egy kicsit lassabban kell hogy olvasson. Hát akkor elnök azt mondja, hogy ha 30 másodperccel többet tud nekem biztosítani, akkor tudok lassabban olvasni. Szeretném azt kiemelni, hogy egy felelős kormányt képviselek, amely a feladatát elkívánja látni Európában, de ugyanakkor bátor is ez a kormány, amely Európa szempontjából a népeket, az állampolgárokat, az ő igényeiket szeretné a középpontba helyezni, nem csak a megszorító intézkedéseket, amelyeket elfogadott több kormány a válság után, a Monti kormány is, és ez társadalmi egyenlőtlenséghez, szegénységhez, munkanélküliséghez vezetett és oda persze ugye a az államadóságot sem sikerült, hogy csökkentse, és a GDP 130%-át is meghaladta. Tehát a, most már ezek után a tapasztalatok után a megszorító intézkedéseket félre kell, hogy tegyük a padlásra, és sokkal nyug- rugalmasabban kell, hogy kezeljük a stabilitási és növekedési paktumot annak érdekében, hogy megvalósulhasson a stabilitás és a növekedés. Ezért azt kérjük, hogy ezt a paktumot ne csak az államháztartás esetében aktiváljuk, a stabilitás esetében, hanem a növekedésre is használjuk fel. Olaszország még ma is a sor végén kullog, hogyha a növekedést nézzük Európában. És az Európai Parlamentben ugye a többséget képviselem én is, illetve az otthoni parlamentben is, és támogatjuk a kormány bátor gazdaságpolitikáját, amely azt célozza, hogy a válság után megerősödött szegénységgel szemben felvegye a küzdelmet a fiatalok kat is érinti ez, illetve a nyugdíjasokat is. Szeretnénk tehát a fiatalok számára több munkan lehetőséget teremteni, a társadalombiztosítási rendszert megerősíteni, és ezeket a célkitűzéseket összekombinálni e, a többi prioritással, a fenntartható növekedés megvalósításával, a befektetéssel, a foglalkoztatással, és az egyenlőtlenségek feloldásával, ahogy azt a kormány ígérte. Ez a gazdasági manőver tehát ezeket célozza, de nem retroaktív módon, és a GDP, nominális GDP-ben mért magasabb adósság viszont a célok eléréséhez fog vezetni, és ez a reform lefedi az Európai Tanács mind a négy ajánlását, és csak egy-két pontban tér el érdemben. Például a fekete gazdaság kifehérítésében, a korrupció ellenes küzdelemben, elnök asszony fölbeszakítja az előadót. Túllépte már a plusz idejét is, már négy és fél perce beszél, és általában három percet kapnak, tehát kérem, hogy fejezze be. Jó, megragadom az alkalmat, hogy ugye a több éves pénzügyi keretek kialakítása is most következik, tehát nagyon fontosak az olyan források, amelyek a növekedést erősítik az egyes nemzeti gazdaságokban, és én is hangsúlyoznám, hogy a kohéziós politikát ne csökkentsék ezeknek a forrásait, ne vágják meg, az új politikák pedig garantálják legalább ugyanazt a finanszírozást, amely a leghagy, leghagyományosabb is, például a közös agrárpolitika finanszírozása. Kedves nagyrebecsült kollégák, először is kérem ne olvassanak túl gyorsan, mert itt 20 nyelve próbálják önöket tolmácsolni a um, nyelvi kollégák ott a üvegkalitkákban, ez az egyik, a másik pedig, ha három percet mondtam, akkor az három perc, maximum 30 másodperc, nem 5 perc, azért ez minden országban ugyanúgy mérik az időt. Remélem, hogy Lengyelország részéről Jacek Vozovski, az igazság és élet pártja nemében azt hiszem, hogy Vozovski úr, öné a szó. Będę się starał nie odczytywać w Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyrészt megpróbálok nem olvasni, nem tud gyorsan beszélni. Megpróbálok fejből beszélni, e, és nem olvasni. A mi célunk az, hogy Lengyelország jövője, amelyért felelősséggel tartozunk, megalapozódik most, tehát az eddig vállalásainkat teljesítjük, de a jövőre is felkészülünk. Egy komoly agrárpolitikát szeretnénk, a mínusz 10% lehet, hogy nem a legjobb megoldás. A kohéziós politika 46 százalékos csökkentése teljesen elfogadhatatlan számunkra. A kohéziós politikának alapvetően egy célja van, csökkenteni az különbségeket és az aranytalanságokat a tagállamok között. A konvergencia kritériumokat szeretnénk teljesíteni, hogyha ilyen megközelítést alkalmazunk, akkor sikerrel járhatunk. És akkor még beszélnem kell az új kihívásokról is amelyekben nincs hiány sajnálatos módon, nem a legjobb politikai döntéseket hozták egyes tagállamok, de hát mit tegyünk már most? Gondolok itt a migrációra, a külső és belső biztonság kérdéseire. Meg kell találnunk a forrásokat ahhoz, hogy ezekre a programokra és célokra költsünk. Az Invest EU, amely egyébként már elhangzott programként, óriási lehetőséget jelent minden tagállam számomra. 1,11 század százalékos költségvetés. Nos, ez bizony nem sokkal több, mint az eredeti terv. Szerintünk ez túl passzív megközelítés, semmiképp sem elég ambíciózus. Mi készen állunk arra, hogy a GNI-ra, tehát a bruttó nemzeti termékre vetítve ö, ennél nagyobb befizetést is ö, ö, alkalmazzunk. Azt hiszem, hogy a jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak ennyi pénzzel talán jobban tudnánk megfelelni. Az világos, hogy a lengyel megközelítés kicsit eltér más tagállami tagolámokétól, akik azt gondolják, hogy minden áron csökkenteni kell a befizetéseket, de hát szerintem az arányosan és okosan elkötött pénzekkel tudunk valamit tenni. Köszönjük szépen, ha mindenki ilyen szépen tartaná magát a hozzászólási ezek a könnyebb dolgunk lenne. Miguel Vigas a parlament részéről. In Portuguese. Szerintem portugál fog beszélni. Nagyon gyorsan csak elmondom. Három percben, amit szerettem volna. Azt akartam elmondani, hogy aggájaink vannak az euró és az eurózóna szakpolitikájával kapcsolatban. Mindannyian látjuk a gondokat az eurozónával, kettő nagy ebből megragadható. Először is az euró úgy tűnik magától szinte a megszorítások politikát erősíti. Nem engedi a természetes stabilizátorok működését kibontakozni, és az országokat prociklikus politikákra kényszerítik, holott épp az ellenkezőre kéne választ adjanak a válság kihívásai kapcsán, a gazdasági ciklus ellen dolgozva akár. Az EU, eu és euró nem jó az eurozóna perifériai, periféria gazdaságainak. Köszönöm nem az, a, az idegenforgalom és a, az ingatlanpiac, amely bővülni látszik, erősödik, és ez egyensúlytalanságot vezet. Az eurozónában nem lehet ezeket úgy megoldani, csak úgy, hogy a, a munká, munkásokat véreztetik ki. És ez bizony látszik, hogy tovább folyik, semmi sem változott. A válság óta egyetlen változás az, hogy mint a gazdasági ciklusnak a fölfelé menő ágában lennénk, tehát növekszik, növekednek a kamatlábok, növekednek az olajárak, és egy új válságba rohanunk bele, úgymond ezzel. A periférián levő gazdaságok tehát nem, el kell kerüljék az euró csapdát, ám a gond az, hogy a gazdaság szolgálja az eurót, nem pedig az euró reálgazdaságot, úgy tűnik ez itt a helyzet. Portugáliában a kulcsfontosságú elem a monetáris és szuverenitás helyreállítása. Ez a lényeg jelen, ha újra akarjuk indítani a portugál gazdaságot, meg ez igaz más országok periférikus gazdaságra, amelyek megszenvedik az eurót. Köszönöm szépen a következő elszóló Margarida Marquez Portugáliából. Üdvözöljük. Parancsoljon, ön szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én is portugálhoz szó vagyok, ám a portugál nemzeti parlamentből. Ha megengedik, néhány pontot vetnék fel, és szóval köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jól összefoglalta azt a jelentést, amelyet éppen most olvashattunk. Jól tudjuk, az európai szemeszter nagyon fontos eszköz az Európai Unió szakpolitikának alakításában. Közelről figyelemmel kísértük az európai szemeszter alakulását, és egy komoly kihívással kell szembenéznünk most, ez pedig az, hogy találjuk meg a megfelelő egyensúlyt az egészséges beruházások, államháztartás és az egyenlőtlenség elleni harcban. A rugalmasság talán a kulcselem, a rugalmasság azonban, ahogy mi látjuk, épp ellenkezője a lazaságnak és a, a, a, a a rugalmasságot európai szabályban kell szigorúan meghatározni. Nem azt jelenti, hogy az, mindenki azt költ, amit, amire akar. Új módon, hogy az egyes intézmények költekezni szeretnének. Hadd emlékeztessek a portugáliai helyzetre, amely szerintem példaértékű. Itt van egy növekvő gazdaság, mert révén az ország képes volt az eurózóna költségvetési szabályait tiszteletben tartani, csökkent az egyenlőtlenség, növekedtek a beruházások. Bár még ez egy csak egy törékeny talpraállás, de talpraállás. Ha megnézzük az európai szemeszter kereteit, a kérdés az, az európai szociális jogok pillérét hogyan lehet integrálni az európai szemeszterbe. A e szociális jogok pillére csak akkor lesz érvényes, akkor lesz ereje, ha megfelelően integrálják az európai szemeszterbe. Aztán a tagállamok fel kell vállalják maguknak, érezzék az ország specifikus ajánlásokat. Beszéltünk itt a megosztott szuverenitásról. Hát az, hogy az ország specifikus ajánlásokat magukének érezzék, az bizony létfontosságú. Hát erről szó voltak éppen a szuverenitás megosztása. A szabályok végrehajtását tagállami szervezetekkel hogy végezzék, ez pedig azt jelenti, hogy nemzeti parlamentek is komoly szerepet kell kapjanak itt, és erőfeszítéseket kell tegyenek abban, hogy együtt működjenek a politikai erőkkel, pártokkal, kormányjal, és tiszteletben kell tartsuk parlament demokrácia minden intézmény. Brigado. Köszönjük szépen. A hogy nyelvtelenek helyesen fogalmazzak. Ude Kalune Észtországból a liberálisok képviseletében parancsoljon. Grazie, parlo in italiano. E per cominciare vorrei... Köszönöm szépen, olaszul fogok hozzászólni. Először is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon csalódott vagyok, amiatt, hogy a, a különböző nyelvek nem egyenlőek, hiszen nem minden nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás. Remélem, hogy ez most utoljára fordul elő. Ami az európai gazdaságot illeti, talán a legfontosabb reformról nem beszéltünk, ami pedig az, hogy az inflációs cél minden másnál fontosabb. Ameddig ennél a célnál maradunk, addig a tagállamok legjobb szándéka és erőfeszítései ellenére sem fognak tudni sikerrel járni. Persze az infláció alapvetően jó annak, aki tartozik, és rossz annak, akinek tartoznak, ugyanígy jó az importőröknek, rossz az exportőröknek. Tehát, hogy alapvetően ez egy megosztó dolog, nem egyértelműen jó vagy rossz. Akik bérből fizetésből élnek, az ő fizetésük vagy jövedelmük csökken. Az Európai Unió tulajdonképpen a jövedelem csökkentést preferálja. Itt kell változtatnunk a dolgokon, meg kell adnunk a lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy a egy befektetéseiket úgy tudják rendezni, hogy ezek elsősorban a munkahelyteremtést szolgálják, illetve hogy meg bizonyos gazdasági ágazatokat meg tudjunk célozni az alapján, hogy mennyire működőképesek, így tudjuk csak elérni azt, hogy teljes foglalkoztatottság legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen, és gratulálok ahhoz, hogy csodálatosan beszél olaszul, csak elnézést tudok kérni, nem a mi hibánk, hogy nincs tolmácsolás minden nyelven. Ezek olyan technikai kérdések, amelyeket nem mindig mi tudunk befolyásolni mindig szomorúak és vagyunk, amikor nem tudunk minden nyelven tolmácsolást biztosítani, de így zene volt egy szüleimnek nem csak azért, mert a olaszul beszélt, hanem azért, mert a liberálisokra nem annyira jellemző szociális vagy szocialista gondolatokat hallhattunk öntől. Az, hogy az árstabilitás fontosabb, mint a gazdasági növekedés, ez a monetáris politika első számú célja, de nem a gazdaságpolitika első számú célja, tehát igaz az Európai Központi Bank első számú feladata az árstabilitás garantálása, bár a központi bank megmutatta, hogy más célokat is tud szolgálni, de hát tényleg legyünk azért tisztességesek, a szerződés nem mondja ki, hogy az elstabilitás fontosabb lenne bármi másnál. Ez a mi dolgunk szakpolitika formálóként, hogy megpróbáljuk ezeket a látszólag ellentmondó célokat valahogy mégis összeegyeztetni. Hát pontosan ezért vagyunk ma itt. A következő hozzászólónk uh, Papadimulis úr, az Európai Parlament képviselője. Aki viszont úgy tűnik, hogy nincs itt. Jó. Akkor majd későbbre halasztjuk őt. Akkor Balúrász úr Görögországban következik, a GUE NGL frakcióhoz tartozik. Üdvözöljük itt, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, örülök, hogy újra itt lehetek. Elnök úr, ön keményen harcolt az én hazámért. Most először egyenlő partnerként veszünk részt az európai szemeszterről szóló vita keretében. Egészen idáig a memorandum keretében megfigyelők vagyunk, 8 éve kínoznak bennünket, 25%-kal kellett, a GDP 25%-ával csökkent a memorandumok következtében. Rossz politikákat alkalmaztunk, a gazdaság kezd helyreállni, de hát a sebek lassan és nehezen gyógyulnak be. A monetáris uniót a neoliberális célok érdekében, vagy célok szolgálatába állították, a jóléti államot akarták tönkretenni és privatizálni akartak, a munkavállalói jogokat, a szociális jogokat is lábbal tiporták, és a tagállamok, illetve régiók közötti különbségek tovább nőttek. A jövedelembeli különbségek is csak elmélyültek. Éppen ezért úgy gondolom, elnök úr, hogy olyan, mintha az Európai Unió a kicsit olyan, mint a Titanicon, van, akik már a süllyedő hajón vannak, vannak, akik pedig még táncolnak és zenélnek, de hát ha nem vigyázzunk, a végén mindannyian együtt süllyedünk el. Ne felejtsük el. Ahogy azt ön is említette, az ISZT kollégina hozzászólására válaszolva, mindannyian a munkahelyekért, illetve a növekedésért próbálunk harcolni, és az központi banknak pedig csak az árstabilitás lenne az egyetlen és szent célja. Mi van a kollektív szerződésekkel? Mi van a sztrájkhoz való joggal? Mi van az európai szociális kartával, amely a különböző tagállamok közötti konvergenciát szolgálná, a szociális dömpinget pedig megelőzni. A szociális befruházásokra vonatkozó tervel kellene rendelkeznénk. A szegénységcsökkentési holisztikus megközelítésre szükség van-e, kérdezem -e, mikor lesz újra megszorító intézkedések helyett az európai népeket szolgáló valódi gazdaságpolitika, amely nem a jobb oldali pártokat hozza helyzetbe, és amely valóban javít az emberek életén. Ezek ezek az országok, akik ilyen különleges gazdasági elvárásban részesültek, ez csak átmeneti lehet. A memorandumra gondolok négy vagy öt országra. Az ENSZ keretében lehetne mondjuk egy olyan nemzetközi csúcsot tartani, ahol megállapítanánk közösen azokat a teendőket, amivel véget vethetünk végre az adó elkerülésnek, adó csökkentésnek, adóminimalizálásnak is. Mavrides úr például beszélt az elején arról, hogy a betét garanciával védeni kell a kisbetéteseket. A szociális konvergencia, a szociális növekedés, ez kell, hogy legyen a célunk. A kohéziós politika pedig minden tagállam igényét ki kell, hogy szolgálja. E, nagyobb fokú átláthatóság illetve e, elszámoltathatóság, ami kívánatos, az európai szamályok, a nemzeti parlamentek szerepének növelése, um, Azt hiszem, érdekes lett volna, de Papadimulus úr talán majd, ha lesz ideje még, majd kifejteti a stratégiáját, melyel majd leküzdhetné ezeket a szükséges, de már e, talán eh, elavult intézkedéseket nem az IMF követhet meg. Érdekes téma ez ebben a körben, és de hát ha több idő kell majd hozzá, hogy még tovább beszélhessem. Az meg nincs, úgyhogy Neofitu úr a ciprusi parlament soraiból, a néppárt részéről parancsoljon. Na, nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. A mi országunk is, az én hazám is végigment egy kiiközítési programom, és mi nem büntetésként éltük meg ezeket a kiigazításokat és ajánlásokat, hanem inkább lehetőségként, hogy rendet tegyünk a házunk táján, és hogy a mai most kilakuló új válságra felkészüljön a hazám, amely ki is tudott lépni a kiigazítási programból. És inkább ahelyett, hogy óriási hiányokkal zárnak a gazdaságot, mint korábban tettük, a gazdaság növekszik a legmagasabb, egyik legmagasabb növekedési ütemet valhatjuk magunkénak, 3%-os a csökken a munkanélküliség, 2013-ban 13% volt a munkanélküliség, most kevesebb, mint 7%. És reméljük, hogy két év múlva a gazdaságunk teljes, a teljes foglalkoztatások közelébe ér majd. Mindeközben látnunk kell bizottság 2018-ra vonatkozó ajánlásait is. Ezeket nem, megint csak nem tekintjük büntető jellegűeknek. Sőt, úgy gondoljuk, hogy lehetőleg hatékonyabban kell ezeket végrehajtani, ezeket az ajánlásokat, mert hasznosak. Az például, hogy az MPL-eket csökkentik, a banki ágazat cselekvésé révén végrehajtásra került, és valóban drasztikusan csökkentek is ezek. Aztán az inszolvencia keret is végrehajtásra került, és persze további reformokra is szükség van még, nem pihentünk a babérjainkon. A közigazgatást kell javítani, a közszektort hatékonyságát, termelékenységét kell fokozni, a KKV-k finanszírozását kell javítani, hozzáférését a forrásokhoz, és az állami vállalatok jobb működése is cél továbbra is. Nem mondom tehát azt, hogy, hogy mindenben sikerre jártunk, és a privatizáció sem teljesen sikeres, valamint meg kell szívlelnünk az ifjúság jobb képzése vonatkozó ajánlást és a közegészségügy reformját 2020-ig. Bízunk benne, hogy ebben sikere járunk. Május, jövő május 1-től az első szakasz már végrehajtásra is kerül. Ciprus kilábalt a válságból, és lehetőségként, kihívásként érjük meg ezeket az intézkedéseket a javulás útján, hogy maradhassunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászól az Európai Parlament parsoraiból Pervans Perez, Szocialista Frakció. Köszönöm. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti Képviselők közötti eszmecsere nagyon fontos pillanatban jön, ahogy azt még a pódiumról említettem, ez az a pillanat, amikor is a nemzeti parlamentekben elkészül a tagállami költségvetés tervezet, mi pedig az eh, Európai Bizottságnak próbálunk majd üzenetet eh, küldeni azzal kapcsolatban, hogy a következő, elkövetkező eh, gazdasági ciklusban mi forog itt kockán. Van kettő-három olyan téma, amely áthatja az eddig hozzászólásokat, talán együtt többet tehetünk ezen a téren. Az egyik az, ahogy az Európai Bizottság használja vagy nem használja azt a fontos eszközt, amit sikerült elfogadhatnunk. ez pedig a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás fontos eszköze. Az Európai Bizottság nem meri ezt elég gyakran és határozottan használni, és így európai szinten megmarad a különbség a deficites, illetve a szuficites tagállamok között. Azt látjuk ma, hogy az eurozónán belüli tagállamok közötti feszültség mellett megjelenik az eurozóna és az eurozónán kívüli világ között. Donald Trump támogatójának semmiképp sem mondhatom magam, de amikor Donald Trump beszél arról, hogy egyes európai gazdaságok milyen export erővel bírnak, azért, mert az Európai Unión belül egy ilyen többlet elő, akkor bizony fel kell tenni a kérdést, hogy jó irányba megye az európai gazdaságpolitika. Fogalmam sincs, hogy mennyi ideje beszélek, úgyhogy nem fog tudni visszaélni a hozzászólási idővel. Ó, köszönöm, elindult az óra. Egy másik fontos számomra roppant fontos kérdés, olyasmi, amivel az Európai Bizottság most foglalkozik, amelyben pedig azt láthatjuk, hogy az az eszmecsere, amely visszatérőnek tűnik a vitáink során, gondolok itt a makrogazdasági kondicionalitás néven elhíresült dologra, ami igazából egy csapda, amit a, nem, el kellene kerülnünk azt a vitát, hogy vannak jó viselkedő és vannak kevésbé jó viselkedő vagy nehézségben lévő országok. Van egy nagyon jó eszközünk, az euró. Itt az Európai Parlamentben ugyanis többször a minden gazdasági nehézség esetében fennáll a tendencia arra, hogy az euróra mutogatunk újra, hogy honnan jön a probléma. Nos, azt látjuk, hogy ellenállást mutatkozik, hiszen elképesztő költsége lenne az eurózónából való kilépésnek, ráadásul semmiféle ö, ö, életképes politika ö, nem képzelhető el, miközben vannak, akik ezt komolyan újra és újra felveszik, sőt magukat a, mindenki által közösen elfogadott játékszabályokat sem tartják be, ezekre fittyet hánynak, miközben hát a közös valuta csak úgy fenntartható, hogyha a közösen elfogadott szabályokat közösen be is tartjuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök következő hozzászólónk. Skopacek úr Csehországból érkezett, az ECR frakció képviseli. Pěkně za slovo, hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Köszönöm, köszönöm szépen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, hogy a hozzászólások alapján, amiket hallgattam, azt kell mondjam, hogy kevesen vagyunk tisztában azzal, hogy a legtöbb európai tagállam azért tovább nyújtozott, mint ameddig a takarójaért. Ugye az államadóság a tagállamokban igen magasra szökött, és aztán persze itt van ez a nyomás, mint hogyha nem akarnánk, hogy legyenek megtakarítások. Ugye különböző költségvetési ö, politikák alakulnak, miről is kell, alakulnak, miről is kellene ö, beszélnünk, miről kellene, hogy ezek szóljanak. Mi járult hozzá a gazdasági és költségvetési válsághoz, amely ugye nagyon hosszú volt Európában, a 2008-tól kezdve. Európa titanikjáról beszélt a kolléga, de hát igaziból nem sikerült a költségvetéseket rendbe tenni, hanem létrejött, létrejött egy Európa, amelyet nem lehet finanszírozni, mert tovább nyújtozott, mint a takarójaért. Most ugye a stabilitás és növekedési paktumot rugalmasabbá lehet tenni, ugye felmerült ez a lehetőség. Tudjuk, hogy még az alapító országok sem tartják be ennek a paktumnak a szabályait, az eurozónán belül sem, aztán beszéltek a munkahelyekről, na de hát munkahelyeket nem a politikusok fognak teremteni, hanem a magánszektor. Hogyha továbbra is jogszabályt jogszabály hátán fogadunk el, amely a magánszektorra vonatkozik, akkor sem Olaszországban, sem Spanyolországban és sem máshol nem fogunk tudni új munkahelyeket teremteni, ahol leginkább ez a fiatalokat érinti. Aztán beindult a, dult a vita ugye a költségvetésről, a következő több éves költségvetési keretről is, a cseh is részt vesz ebben, és ugye azt kéri, hogy igyekezzünk takarékoskodni, csökkentsük a költségvetést, különösen a Brexit fényében, tehát Inkább ahelyett, hogy új saját forrásokat keresgélünk, azt nézzük meg, hogy hol lehet csökkenteni, hol lehet takarékoskodni. Én nagyon kritikusan tekintem például a fiskális harmonizációt az EU-n belül, mert a közép- és kelet-európai országok számára ez a versenyképesség végét jelentené nem olyan a mi piacunk, mint a régi tagállamoké, nem olyan a mi ö, szabályrendszerünk, nem tudunk ö, olyan pozíciót elérni, mint például Franciaország, és ez bizony nagyon sújtaná a közép-kelet-európai országok gazdaságát és a növekedési lehetőségeit. És még valami, amire emlékeztetni szeretnék, az, az ugye, hogy hallottuk a liberálisoktól, kommunistáktól is, ezeket a véleményeket, hát persze ugye mindenki megválaszthatja, hogy milyen integrációt szeretne, tehát hogy csatlakozik az eurozónához, illetve hogyha nem tudunk megfelelő kompromisszumot találni a tagállamok között, akkor a tagállamok joga a választás. Én nem kommunista országból ö, származom, illetve olyan országból származom, ahol a kommunizmus a szabadság hiányát jelentette, és ezt nem szeretnénk ö, újra látni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Persze tisztában van, azzal remélem, hogy az önök hazájában hazájából sokan elmondják, hogy legyen kisebb a költségvetés, de azért a kohéziós politika költségvetését ne csökkentsék. Hát ezt elég nehéz. Ez egy kecske-káposzta kérdés, hiszen hogyha kisebb a költségvetés, akkor a kohéziós politikára is kevesebb pénz fog jutni. Nehezen tűnik mind a kettő megvalósítani. Nem tudom, lehet, hogy ön azt is támogatja, hogy a kohéziós politika forrásait is csökkentsék, és ebben az esetben akkor megáll a lábán az érvelése. Következetes most a következő hozzászólónk Szitu úr a román szenátusból a néppárti frakció tagja. Köszönöm szépen, elnök úr! Az országspecifikus ajánlásokról szeretnék szólni néhány szót Románia esetében. Őszintén szólva én amiatt aggódom, hogy ezeket nem tartja be a román kormány, legalábbis ideig. Ugye gondolom tudja, hogy a strukturális deficit az egyre rosszabb lesz Romániában, és egyre nehezebb lesz az ajánlásokat betartani. És azért vagyok egy kicsit, és hát nem értem, hogy most mi történik, hogy miért nem gyakorolnak a román kormányra nyomást, hogy tartsa be ezeket az ajánlásokat, vagy hajtsa végre ezeket az ajánlásokat. Emellett a fő probléma, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az a munkaerő hiány. Nem csak Romániában, hanem Kelet-Európában is. Ugyanis a munkaerő szabad mozgása ugye nagyon jó Romániának is és egész Európának is. A, ezzel sajnos újabb probléma keletkezett, legalábbis az én hazámban, mert ugyan gazdasági növekedés az lehetne, de nagyon nehezen lehet ezt megvalósítani akkor, hogyha egyre fogyatkozik a munkaerő. És egész egyszerűen nem tudjuk megfizetni a dolgozókat, tehát hogy térjenek vissza Romániába, Nyugat-Európából, illetve más eh, fejlett országokból. Egyetlen megoldás marad számunkra az, hogy az EU-n kívüli országokból importáljunk munkaerőt. Ha viszont ezt próbáljuk eh, megvalósítani, akkor egyenlőtlenség alakul ki, hiszen az EU-ból kívülről származó dolgozóknak, dolgozókra más szabályok vonatkoznak, még akár a helyi dolgozóknál is többet kellene, hogy fizessünk. Sok vállalkozás ebben a nehéz helyzetben van. Tehát az a véleményem, hogy át kellene gondolni ezt a feltételt újra, tehát hogy milyen szabályok vonatkoznak, tehát hogy a, a minimálbér fölött kell fizetni azon kívülről érkezett dolgozókat. Tehát különösképpen ilyen időszakban, amikor ugye nem csak Románia néz ilyen nehéz helyzet elé, hanem több tagállamot is érint ez a munkaerőhiány. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. De Bono úr következik a máltai parlament néppárti frakciójának sorait erősíti. Sorry, my mistake. Elhibáztam, bocsánat. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a meghívást az eszmecserére. Úgy gondolom, hogy a, a nemzeti parlamenti képviselők jobban hozzáférnek a kormánytagokhoz az ilyen ajánlások végrehajtása, illetve megvalósítása én értelemben ö, könnyebben megszervezhető részükről, hiszen az adott ország költségvetési tervezésében is részt vesznek. Tudom, hogy az Európai Bizottságok idős alapok elosztásának tervezésen dolgozik, és nem hogy Málta továbbra is haszonélvezői lehetnek ezeknek, hiszen a gazdasági társadalmi változásoknak fontos forrása ez. A fenntarthatósága az egészségügyi és nyugdíjrendszernek komoly kívásokat jelentenek hazámnak, akkor is, ha a gazdaság növekszik, és a stabilitás és növekedési paktumot tartani tudjuk. Egyre, növek, egyre öregedő a lakosságunk, infláció nyomás is érvényesül hazámban, és a nők eléggé kevéssé vesznek részt a munka, munkavilágában, miközben a legmagasabb az EU-ban nálunk a korai iskola elhagyók aránya. Ezek a tényezők mind-mind nagy nehézséget jelentenek a nyugdíjrendszer fenntartása tekintetében. Reméljük, hogy a, a javak egyenlőrosztása révén mindenki hasznát látja, életminőségében javul Fontos, hogy átfogó stratégia valósuljon meg, hogy az EU tagállamok köztük Málta ne tartani tudják a nyugdíjrendszer működését, és ne forduljon ez válságba. Ez persze komoly erőfeszítések igényel majd még. Thank you. We remain in Malta. Köszönöm, maradunk Máltában, hisz Bedingfield úr kapja meg a szót, a szocialista frakció részéről. Mikrofon nélkül beszél az előadó. A államhatási politikák koordinálása szükség van. Ilyen struktúrát ö, egyeztetés hiányában egyik tagállam stabilitás hiánya mindenkiét fenyegeti. A reformok összehangolása pedig gazdasági növekedést hozhat, valamint egy új és jobb munkahelyteremtést és gazdasági társadalmi igazságosságot hozhat. A reformok ösztönző nyilvánvalóak, közép és osztávon ezek előnyei pedig takadhatatlanok. A reformok sikeres végrehajtása csak akkor működik, ha minden stakeholder magának érzi őket, különösen azokon a szinteken, ahol a reformok leginkább érezhetőek. A nemzeti parlamentek új szerepet játszanak abban, hogy a reformot végre vigyék, véghez vigyék, megfelelő jogszabályalkotás révén is, nem megfeledkezve arról a tény, hogy mi állunk a legközelebb a döntések kihatásainak helyszínéhez. Málta, Máltán a nemzeti és európai parlamenti képviselők is fontosnak tartják, hogy meghallgassák a választók hangját, és szoros kapcsolatban maradjanak velük. Minden mellett Szükség van egy egyensúlyi helyzetre. A kihívások belátása és az ajánlások végrehajtása, valamint a stakeholderek, beleértve a kormányokat, nemzeti parlamenteket, szociális partnerek összehangolása között a lehető legjobb módszert megtalálva, figyelembe véve minden állam sajátságait. Az ilyen rugalmasság az államháztási eszközök alkalmazásában kulcsfontosságú, most is, és az is volt, valamint az is marad hazánkban, és kellett ahhoz, hogy eljussunk azokhoz a sikerekhez, amelyeket elértünk. Erős, stabil gazdasági ország vagyunk, alacsony munkanélküliséggel, magas növekedés mutatókkal. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Fegyversi asszony, néppárt részéről Magyarországról. Köszönöm a szót, elnök úr tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársak! magyarország örvendetesnek tartja hogy a legutóbbi statisztikai adatok és elemzések szerint az európai unió fokozatosan kilábal a válságból a növekedés a gazdasági növekedés az látható ugyanakkor pedig a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutat. köszönjük a bolgár elnökség által elvégzett munkát amely az éptkező folyamatok irányába jelentős lépéseket tett. Úgy látjuk, hogy az osztrák elnökség gazdaságpolitikai célkitűzései további erőlépési lehetőségeket tartogatnak. Magyarország üdvözli, hogy jelentős előrehaladás történt az elmúlt években az európai szemeszter lebonyolításában. A szemeszter kérdéseivel az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában is rendszeres egyeztetést folytatunk, párbeszédben az Európai Bizottság tisztségviselőivel. Meg vagyunk győződve arról, hogy a kihívások közös értelmezése vezethet egy hatékony partnerséghez a bizottság és a tagállamok között. És így érhető el, hogy a tagállamok magukénak érezzék az ajánlásokat, és ezek alapján sikeresen végrehajtsák a szükséges reformokat. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi kapcsolat az európai szemeszter és az európai strukturális és beruházási alapok között megfelelő mértékű, és nem indokolt annak további erősítése fontosnak tartjuk hangsúlyozni hogy véleményünk szerint az országspecifikus ajánlások nem helyettesthetnek egy átfogó hosszú távú eu stratégiát és nem jelenthetik a többéves tervezés egyedüli alapjait. a v four országokban az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő gazdasági fellendülés a fegyelmezett költségvetési politikának és a stabil makrogazdasági környezetnek köszönhetően valósult meg. ennek okán nem látjuk szükségszerűnek hogy a kohéziós források és a gazdasági kormányzás közötti kapcsolat tovább erősödjön. Figyelembe kell vennünk, hogy a 2019. évre vonatkozó szemeszter menetrendje jelentős kihívásokkal fog szembesülni az európai parlamenti választásokra, valamint a következő több éves költségvetési kerettárgyalásaira gondolok. Üdvözöljük az innovációra, a kutatás és fejlesztésre, illetve a digitalizációra szánt finanszírozási összegek emelését. Ugyanakkor nem támogatjuk, hogy az új területek finanszírozása a hagyományos politikák forrásainak terhére történjen. A kohéziós politika és a közös agrárpolitika ugyanis évtizedek óta hatékonyan járulnak hozzá az egész európai versenyképességhez, szavatolják a biztonságos élelmiszerellátást és a vidék népesség megtartó erejét, összességében pedig az európai hozzáadott értékekkel rendelkezik. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Thank you. Um... Köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy mások nem készültek beszéddel. Minden képviselt ország megkapta a szót. Úgy látom, hogy mindenki felolvasta, amit felolvasni kívánt de időnk még maradt. Hogyha valaki szeretne még most hoz, hozzászólni, akkor most tegye, nem szeretnénk, hogy bárkibe is belefolytsuk a szót. Ha maradt még elmondatlan gondolata valakinek, akkor most hozza meg velünk, vagy hallgasson örökre. Ha megérkezik a kollega, akkor megkapja a szót, de amíg nincs itt, fizikailag nincs itt, addig nem tudom neki megadni a szót, ezt nyilván önök is megértik. A nemzeti parlamenti képviselő kollégák közül van még esetleg valaki, aki szeretne hozzászólni? Pessimisták voltunk azzal kapcsolatban, hogy hányan férnek bele, de ezért voltunk szigorúak a hozzászólási időkkel, és csak országonként egy ember, de hát eh, pervansnak köszönhetően mindenki nagyon szépen betartotta a hozzászólás időket. Akkor is, ha nincs senki, akkor talán én levonnék egy pár következtetést az elhangzottakból, vagy a ezzel hangzottak alapján, hogyha valaki ezek után még szeretne reagálni, akkor eh, eh, a titkárság felé jelezze, integessen a sárga lapjával. A vitában több téma is felmerült, amit úgy tűnik, hogy nem egészen egyformán látunk, illetve több irányból is lehet közelíteni ugyanahoz a problémához. Ez jól mutatja, hogy a közös gazdasági kormányzás nem olyan egyszerű dolog egy ilyen szép nagy Európai Unióban, főként ott, ahol egy monetáris unió is van. Úgy érezzük, hogy egy átfogóbb európai uniós megközelítésre van szükség akkor, ha nem bánják, akkor az elhangzottakra röviden reagálnék. Rögtön az első, a fiskális szabályok kapcsán természetesen két probléma halmazzal van dolgunk. Az egyik, a problémák egyik csoportja a gazdaságpolitikai modell preferenciáinkat érinti, a második pedig az, hogy szükségünk van-e szabályokra, vagy sem. Én személy szerint ahogy talán páran már tudják, határozottan támogatom a stabilitási és növekedési paktum rugalmasságát. Szerintem a túlzottan szigorú szabályok nem jók, nem tökéletesek, attól eléggé messze állnak, de ennek több okát is tudnám idézni. De Ribola úr hozzászólását, aki egyébként egyáltalán nem pártársam, éppen ellenkezőleg, de végre valaki, aki az eddig elhangzottaktól eltérő módon eh, elmondta azt, amit eh, jó volt hallani, hogy a szabályok létét nem lehet megkérdőjelezni, lehet azt mondani, hogy nem tetszenek a szabályok, de hát nem tudom, hogy meg lehetnek kérdőjelezni azt, hogy bizonyos szabályokra mégiscsak szükség van. És akkor kezdődik az igazi vita, hogy a szabályok jók-e, ha jók, azokat jól hajtják-e végre. Tényleg, tehát, hogy maguk szabályok eleve jók-e. És nem tudok ellenállni a kísértésnek, olaszul kell, hogy reagáljak a költségvetéssel kapcsolatos, vagy illetve az olasz költségvetéssel kapcsolatos hozzászólásokra. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a dokumentum tervezet ne felelne meg a szabályoknak, 0,6%-os strukturális kiigazítást tenne szükségesé a híres hírhet Matrix alapján, a 0,8%-os romlástól láthatunk, tehát itt különbség van a célkitűzés és a kormányzati javaslat között. Ez egy jelentős eltérés, vagy szignifikáns deviancia, hogy ezt mi szoktuk mondani szaknyelven, tehát mondom az olasz barátaimnak, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez jelentős eltérés, az a szignifikáns deviancia, akkor nem lehet inzultálni az Európai Bizottságot. Hát lássuk be, hogy ez egy, tényleg egy jelentős eltérés. Maga a kormányzat is leír a dokumentumban, hogy ez egy jelentős eltérés. A rugalmassági mozgástér 0,5 aztán persze van egy alszabály, hogy két év alatt 0,25 százalék, de mondjuk kezdjünk nulláról, és a 0,5, illetve az 1,4 vagy 1,9 között 1,4%-os eltérés van, ami minden emberi számítás szerint jelentős, azaz szignifikáns. A létező legnagyobb fokú rugalmassággal figyelembe véve is a beruházási szabály, strukturális szabály megint csak az 1,4%-os különbség még mindig túl messze van. Tehát az Európai Bizottság nem mondhatja, hogy nem szignifikáns az eltérés, amikor szignifikáns. Mi van akkor, hogyha van egy ilyen szignifikáns eltérés, akkor a túlzott költségvetési eh, eh, hiányeljárást eh, kezdeményezik el. A, kö, a kö, túlzott költségvet, vagy túlzott hiányeljárás önmagában nem egy megbélyegzés, nem egy stigma, Spanyolországban szemben is alkalmazták ezt. Önmagában ez nem baj, de azt mondani, hogy Franciaország is megsejtette a mm, költségvetési hányt, persze ez megtörtént, de ha valaki a túlzott hiány eljárás alatt van, akkor túlzott hiány eljárás alatt van, de ez nem a világ vége, ez nem mm, csodálkozunk a bizottság dolga, hogy a szabályokat alkalmazza. Hogyha Ribola úrnak elmondhatom, hogyha rugalmasabbak lennénk, akkor még kevésebb stressz lenne a piacon. Persze ez a fokú rugalmasság lehet bizonyos fokú, de lehet, hogy célra vezető azt mondani, hogy jó, én elfogadom, hogy pár évre a túlzott hiány eljárás alatt vagyok, mert mégiscsak erre van szükségem. Ez, ennek lenne, ez egy normális indoklás lenne, de ezt a fajta önök által kezdeményezett vitát, hogy ilyen-olyan ország, ilyen-olyan kormánya ellen összeesküvés elméletet sejtenek a háttérben, ez ön is nyilván érzi, hogy ez a nevetségesség határán mozog. Azt hiszem, hogy a többiek hozzászállására reagálva el kell mondjuk, hogy európai szinten nincs elég eszközünk arra, vagy ahhoz, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést segítsük, támogassuk, ösztönözzük. Ez tényleg így van, többen vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy egy beruházási stratégiára, eszközre, aranyszabályra lenne szükség, nagyobb költségvetésre, hogyha valaki nem akar többet költeni nemzeti költségvetésből, akkor majd többet költünk az európaiból, de hát erre pénz kell, és akkor lehet, hogy a szigor is nagyobb lehetne, mint a nemzeti szinten. Ez egy olyan vita, ami érdemes lefolytatni, azért vagyunk ma itt, de hát valahol el kell mozdulnunk, hiszen egymással összeegyeztethetetlenek az álláspontjaink, ami egy gazdasági és monetáris unióban hát nem nagyon megy, hiszen ugyanaz a fizetőeszközünk, hogy ennyire egyenest el ellenkező módon gondolkodjunk a gazdaságpolitikáról és a monetáris politikáról, vagy a stabilitásról és a növekedésről, nos, hát ez nem fog menni. Ennyit szerettem volna elmondani elnöki kalapomat kicsit félretéve, és csak az Ekonszak Bizottság tagjaként. Persze vannak fiskális stabilitás mellettiek, vannak kényzi megközelítést alkalmazók, mind a kettő kompatibilis ahhoz, hogy a megfelelő kormányzási eszközzel éljünk, de a választások demokratikus eredménye alapján majd eldől, hogy melyik gazdaságpolitika valósulhat meg. Van nemzeti hatáskör, van európai hatáskör, az európai választások pedig majd nyilván hozzájárulnak a lakuláshoz. Volt egy konzervatívabb <clears throat> Európai Bizottságunk, ahol a stabilitási paktumot szigorúban alkalmazták. Most egy bal közepebb Európai Bizottság van, aki egy kicsit elnézőbb vagy rugalmasabb. Hát az embereknek az a dolga a demokráciában, hogy eldöntsék, hogy milyen vezetőket akarnak tagállam és e, e, európai szinten is, hiszen nyilván ez alakítja majd a politikát, a gazdaságpolitikát is. Ez egy fontos vita, nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők közötti vita ugyanakkor mindenképpen építőjelegű kell, hogy legyen, hogy az politikai és nemzeti és meggyőződésbeli különbségeinket áthidalva eljussunk oda, hogy egy 27, most már 28 tagállamból, aztán majd megint 27 tagállamból álló Európai Unióban, félmilliárd ember többmörítő Európai Unióban természetesen vannak egészséges véleménykülönbségek, egészen addig, amíg megvan a, a, a közös nevező, hiszen az együttélésünknek ez adja az alapját, de hogyha ezt a minimális közös nevezőt nem tudjuk elérni, akkor semmire sem megyünk. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy konstruktív vitára és eszmecserére van szükség. A stabilitási és növekedési paktum fiskális szabályai nem csak a hiányról és az álmodosságról szólnak, hanem a gazdasági stabilitásról és egyensúlyról is. Lehet, hogy a stabilitási paktumnak ezt a részét nem vették olyan komolyan, mint eddig. Pervanos Bereszt is elmondta, illetve a Liga Nord képviselője is. Meglepő módon hasonló dolgot mondtak. Tehát látszik, hogy milyen érdekes, hogy ennyire eltérő politikát képviselők ennyire hasonló dolgokat mondhatnak. Tehát olasz szempontból, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt szigorúban akarom, akkor ez majd önöknek vissza is üthet. De hogyha egyensúlytalanság van, vagy a primér többlet, kereskedelmi többlet, vagy 6% fölötti kereskedelmi többlet, az megint csak szabály megsértése. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy nem történik ez ügyben semmi. Az Európai Bizottság is ehhez alakította a reakcióit. Tehát úgy tűnik, hogy néha elbeszélünk egymás mellett, nem halljuk egymás szavát. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, amint számomra roppant érdekes volt, az a makrogazdasági kondicionalitás, kérdése, hiszen itt a gazdaságpolitika, a fiskális felügyelet, stabilitás és növekedési paktum, illetve a kohéziós pénzek felhasználása között szoros kapcsolatot látunk. Az Európai Parlamenten belül is eléggé megosztottak vagyunk. Azt értem, hogy a nemzeti parlamentekben sokan nem rajonganak az ötletért. Itt talán érdemes hasznos beszélni a kormányzattal a közös rendelkezésekről szóló rendeletben, a strukturális alapok következő időszakára vonatkozó szabályok dőlnek el, hogy lesz-e makrogazdasági kondicionalitás vagy sem, az most dől el. Ugye a spanyolok, portugálok azt mondták, hogy nem, nem, ez lehetetlenség, ez soha nem fog előfordulni, ezért fontos, hogy nemzeti parlamenti képviselők kommunikáljanak a tagállami kormányzatokkal, azokkal, akik majd a háromoldalú megbeszélések során itt Brüsszelben fognak erről dönteni. Tehát ha van erről véleményük, azt jelezik a kormány számára elsősorban ne az irányunkba. Látom, hogy Papadimulis úr végre valahára megérkezett, várva várt ö, ö, megpróbáltam önöket szórakoztatni, hogy időt nyerjünk ezzel is, hogy Papadimulis úr ki ne hagyjuk ebből a teszmecseréből. A kollega mikrofon nélkül szólt hozzá. 4.30-ig van időnk. Van a híres hírhet Európai Hét, azt hiszem februárban lesz ez, amikor ugyanez szokott lenni a forgatókönyv az elején, amikor mindenki elmondja, amit megírt beszédet, vagy megírtak neki beszédet, és a második sokkal évezetesebb rész az, amikor mindenki spontán hozzászól, és igaz érdemi vita alakul ki. Remélem, hogy az utolsó 30 vita, ami a legérdekesebb lesz politikusként, tényleg érdekes eszmecseit folytatunk, de most először Dimitrios. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, vissza kellett rohanjak, egy másik szakbizottságülésen is jelen kellett legyek. Ezért volt az a csúszás. Egyetértek a bevezető jelentős részével, Kostas Mavridis jelentéstevő úr hozzászólására gondolok, és fő gondolataim a következők. Az Európai Unió, és ezen belül különösen az Eurozóna nem tette meg azokat a az szükséges erőfeszítéseket, amelyekben felkészült volna, és a tagállamokat felkészítette volna arra, hogy a következő válságra felkészüljünk, ami meg fog történni, hiszen ezek a dolgok ciklikusan történnek. Például a banki unió, a két pillér építése ugyan elindult, Ám a harmadik pillér, a letéti garancia és biztosítási rendszer halasztásra került, méghozzá nem adottak meg dátumot se. A központi bank és a parlament támogatta azt, hogy új elkerüljük az ő rendszerszerű válságokat, ám a témát elakasztották a tanácsban, mert egyes tagállamok egyfajta informális vétóval éltek. Aztán még egy téma. Fel kell lépnünk az a hatalmas mértékű adóelkerüléssel szemben, amely a tax rulingok alapján történnek. Veszteger asszony, a, a versenyügyi biztos beszélt erről ma reggel is, úgymond idézőben jogos, vagy legális módon nagy multicégek ezek, ezen ö, eszközök révén megtalálták a, a jogi kiskapukat arra, hogy elkerüljék az adózást. Ez azt jelenti, hogy a, a, a munkavállalók és a kisvállalatok kell, hogy megfizessék helyettük az adót, és ez torzítja a versenyt az óriások javára, a kisebb játékosok rovására. Aztán meg kell valahogy adóztassuk a digitális gazdaság szereplőit is. Eddig nem sikerült erre vonatkozóan a megfelelő szabályokat felállítani, hogy a digitális gazdaságban, a digitális forradalom nagy nyertesei, ezek az óriás vállalatok kibújhatnak a társadalmi eh, terhek vállalása alól, ott a híres McDonald's eset, meg a Google ügy, ezek mutatják a jelenségek súlyát. Végül pedig én végül is elégedett vagyok, mert a négy éves ciklus során, amelyet itt töltöttem, hazám, Görögország kijött, ki, ki, a kiigazítási programból. És és most már a tagállami állami költségvetés maga hajtja végre némi megfigyeléssel az európai szemeszter keretei között, és ezt hangsúlyozni szeretném, hogy jelenleg, ugye Olaszországban van a legnagyobb zavar, Görögország viszonylag nyugodt vizeken evez, elkerülte a súlyos hiányt, sőt, szuficitet is elért. Jó ütemben lábolunk ki a válságból, növekszik, hogy erősödik a gazdaság. Thank you. Köszönöm. És gratulálunk Görögországnak ehhez. Ugye volt egy kérdésem, amit talán Dimitrius úr tudna megválaszolni, ugye az új költségvetés kérdése, illetve a nyugdíjak helyzete, ez a szerencsétlen nyugdíjcsökkentés, amit az IMF kért. Na mindegy, de először a kollégájának adom meg a szót, és majd utána kapja vissza ön a szót. Jó? Tehát Balúra szúr kezdje. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ön valami nagyon hasznosat mondott, ami segít a az elmélyült párbeszédben. A fóbiákat magunk mögött kell hagyni. Ezek a fóbiák Európában több helyen is még élnek, és ezek mesterség, ezeket mesterségesen keltik. És köszönöm szépen, hogy felhívta erre a figyelmet. Dimitris majd utána beszél. A nyugdíjakkal kapcsolatos lépéseket az IMF javasolta, illetve hát írta elő, de az előrejelzések hibásak voltak. Gondolom emlékeznek az első hibára, a multiplikátorokkal. Tehát a lényeg az az volt, hogy az IMF előírta ezt a csökkentést, ugye azt előre jelezve, hogy az elsődleges többlet, illetve a növekedési célokat másképp nem tudjuk elérni, de ugye már három év telt el, hogy a 3,5 százalék fölött vagyunk, ami túl sok, a növekedési ráta pedig igen dinamikusan alakul Görögországban, 2 százalék fölött lesz, és ami a jövő évet illeti, az IMF előrejelzése 2,5-2,6 százalék. Nos, akkor két dolgot a nyugdíjcsökkentésről. A görögországi nyugdíjasok, és hát gondolom, hogy az olaszországi nyugdíjasok is így vannak vele, elnök úr, ennek a mély válságnak a következményeként, illetve amiatt, mert a sebek ugye még nyitottak, arra kényszerülnek, hogy a gyermekeiket és unokáikat segítsék, mert ők meg munkanélküliek lettek a válság alatt. Tehát ezek a nyugdíjcsökkentések gyakorlatilag az egész gazdaságra hatással lesznek. Ha a nyugdíjakat nem csökkentjük, akkor a növekedést támogatja támogathatja, az a segítség, amit a nyugdíjasok a munkanélküli gyermekeiknek, unokáiknak nyújtanak. De ezt világosan kell megfogalmazni, mert ha bármilyen a vetül a helyzetre annak, hogy ez így megmarad, akkor a piacok ezt ki fogják használni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgatnak, és akkor a kollégám veszi át a szót. Parancsoljon, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Görögországban optimisták vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy tiszteletben tudjuk majd tartani a vállalásainkat valamennyit. A 2018-as évre vonatkozóan is, és a 2019-es évre vonatkozóan is a 3,5% mellett köteleztük el magunkat mind a két évre, ami az elsődleges töbletet illeti, és most már az év végéhez közeledünk, az Európai Bizottság becslése az, hogy e fölött leszünk, és az ESM tisztviselők, illetve európai, egyéb európai tisztviselők is erről beszélnek, hogy akár 4% fölött is lehet ez. Tavaly volt 4 fölött, tehát 4,2 százalék volt, és a kötelezettségvállalás meg 1,75 százalék volt csak. Most az a célunk, hogy mindenkit meg tudjunk győzni erről. Az Európai Bizottságot, az első, et még a Nemzetközi Valuta Alapot is, hogy a vállalásokat teljesítjük, ahogy azt a latin közmondás is mondja, és nem ö, szükséges ezt a teljesen felesleges és növekedést ö, csökkentő intézkedést ö, kikényszeríteni a nyugdíjcsökkentést. A görögországi átlagos nyugdíjcsökkentés 40% volt. Hát önök mind állampolgárokat képviselnek, most képzeljék el, ki tudná a saját hazájában ezt végrehajtani, hogy 40%-kal csökkentse a nyugdíjakat. Mi most azt próbáljuk elérni, hogy tények és adatok alapján győzzük meg a tárgyaló partnereinket, mert még két nappal ezelőtt is a görög gazdaságra vonatkozó előrejelzéseit az IMF felfelé módosította. 4%-os növekedésre, az 1,8-ról azt hiszem. Tehát mi történt Görögországban? Több évnyi késlekedés után az Európai Bizottság és a görög kormány előrejelzései valósultak meg. Az intézkedések az IMF ragaszkodása miatt voltak végrehajtva, de ezeket az intézkedéseket nem kérte az Európai Bizottság, sem az E, sem senki nem kérte, és az előrejelzések sem adtak hozzájuk alapot, de mégis végrehajtottuk őket. A múlt héten Moszkovicsi biztos úrral, Reding úrral, az ESM vezetőjével is találkoztunk, mindannyian pozitívan szóltak arról, hogy hogy áll Görögország házatája a gazdasági szempontból, pénzügyi szempontból, és mondom még egyszer, száz százalékban teljesítjük a kötelezettségvállalásainkat. Azonban a tagállam feladata az, hogy eldöntse, hogy milyen politikákkal éri el a vállalásait. Tehát a célkitűzéseket végrehajtjuk, de a politika megválasztása az a tagállami. És én is ezt várom, hogy a mi jogunkat tartsák tiszteletben, hogy eldöntsük, hogy hogyan kívánjuk elérni a célokat, erről a parlament döntsön. Tehát milyen utat választunk. Jók a kilátások, Roberto Gualtieri a gazdasági szakbizottság vezetője is ellátogatott Görögországba, foglalkozott Görögországgal, ő is megerősítheti, hogy igazat mondok, és az adatok pontosak. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Szélesebb primer szuficit, és emiatt került ki a programból Görögország, és arra emlékeznünk kell, hogy Görögország szinte túl teljesíti e, cél, sarok célokat, és ez egy százalékos az IMF által előrejelzett növekedés. Egy olyan egy előzetes előrejelzés volt, de nem valósult meg korábban. Ezért volt jó döntés ez. Módosítani a költségvetést. Eberov Neofitu a következő. A költségvetés pénzügyi bizottság elnöke a ciprusi parlamentben néppártot, a néppártot képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr! Görögország, való igaz, kilépett az kigazdási programból, nagyon súlyos problémákat kezelve, amelyek 8 éven át sújtották a gazdaságot, a görög embereket. Görögország jelenleg a gazdasági növekedés útján jár, és ahogy kollégáim elmondták, az egyes előjelzéseken túl teljesített. Görögország akár három-négy év után is kilépedett volna a kiigatási programból, hogy korábban jobban teljesít és ez eh, válasz azoknak, akik azt mondják, hogy ez a program egy átok. Nem. Bizony arra jók ezek a programok, hogy korrigáljuk a hibáinkat, jó pályára állítjuk a gazdaságot. Ott van például Írország példája szintén, vagy Portugália, vagy Ciprus, és akár Görögország. Annak érdekében, hogy ne újabb államházatási kalandokba bocsátkozzunk, Bizony, a szabályokat tartani kell. A megfelelő kiadási programokat kell úgy szervezni rugalmas módon, hogy konstans eredményeket hozzunk, és egy, egy kisebb válság esetén, hát vagy akár a gazdasági növekedés alábbhagyásakor legyen egy olyan költségvetési rugalmasság, mely révén az ország elkerülheti a kalandokat, vagy a negatív hullámokat. Ciprusban a béreket és a nyugdíjakat kell csökkenteni annak érdekében, hogy megfelelő pályán maradjon a gazdaság. Ha nem tettük volna, nem tudtuk volna fizetni, nem tudtuk volna semmilyen bért fizetni, meg semmiféle bért, se nyugdíjat. Úgyhogy szükség volt kiigazításokra. Ha mindenki figyelembe nézeket ezeket a lehetőségeket az Európai Unióban, stabilabb lehetne az Európai Unió egészének gazdasági növekedése. Görögország, Portugália, Írország fizette az európai szakpolitikák deficitjének árát. Úgy léptünk az eurozónába, és vezetük be az eurót, hogy csak a monetáris politika volt közös alapokon, és ezen belül 17 különféle gazdaságpolitika folyt. Most a Sixpack révén és más kezdeményezések révén némileg rendeztük ezt a helyzetet, és az Európai Unió állam, a tagállamának államháztatását összehangoltuk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egyetértek, hogy nem volt könnyű ezeket a szabályokat összeegyeztetni a streamlining keretein belül, de végül is sikere jártak ebben. A jelentéstevő kapja meg a szót, Kostas. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék anyanyelvemen hozzászólni nagy figyelemmel hallgattam a hozzászólásokat. Annak kérdések, amiben nincs köztünk egyetértés. De vannak olyan kérdések, amiben szerintem tudnak közeledni az álláspontjaink. Például, hogyha azt mondjuk, hogy a gazdagok adóterhét csökkentjük, és ezzel párhuzamosan a szociális kiadásukat növeljük, hogyha valaki így gondolkodik, akkor azzal soha nem fog tudni egyetérteni. De van két-három kérdés, amiben mindenképpen meg kellene állapodnunk. A Görögországot többször megszólították, vagy megemlítették, és hát szerintem teljesen helyes azt mondani, hogy az európai szabályok fontosak, de némi rugalmasságra, nagyobb fokú rugalmasságra lenne szükség. Ez persze nem azt jelenti, hogy aki kapja marra, vagy mindenki azt csinál, ami kénye kedve szerint alakítja a gazdaság és fiskális politikáját. Nem. A szociális jogok pillérje, hogyha valóban működne, akkor az emberi szenvedés és nyomorúság nagyban csökkenne, csökkenhetne. Sajnos módon ez nem így van. Zárásképpen hadd mondjam el a következőket. Akik úgy érzik, hogy az Európai Bizottságnak igaza van, nos nekik a következőket tudom mondani. 2015-ben az Európai Bizottság a rugalmasabb szabályok mellett tette le a voksát, és bizony a józan észsel szembe megy sokszor az, amit tesznek, és a szolidaritásnak is homlok egyenest ellentmond. A kohéziós alapok és a kohéziós politika kapcsán pedig hogyan lehet meggyőzni az európai polgárokat afelől, hogy a makrogazdasági feltételek szükségesek a tagállamok számára ahhoz, hogy az ilyen forrásokhoz hozzáférjenek, tehát teljesíteni kell bizonyos feltételeket. Miközben ezeket az alapokat azért hozták létre, hogy javítsák a társadalmi kohéziót. Hogyha mindenféle előfeltételeket állapítunk meg, az bünteti azokat a tagállamokat, amelyeknek leginkább szükségük lenne erre a pénzre. Végezetül, elnök úr, amikor azt hallom valakitől, hogy a gazdaság és monetáris unió elmélyítésére van szükség, Európai betétgarancia rendszerre van szükség, hiszen az Európai Monetáris Unióról egyébként hiába is beszélünk, amíg ez a kitétel nem szerepel a bankunióban. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen Kostasnak, köszönöm szépen a részvételt minden kollégának, akik a nemzeti parlamentek részéről hozzájártatok ehhez a nagyon hasznos és tényleg nagyon életteli vitához. Reagálva arra, amit elmondott Kostas, a rugalmasság és a szabályok megléte nem két egymást kizáró dolog, már javult a helyzet, de még nagyon sokat tehetünk azért, hogy a gazdasági kormányzási kereten európai szinten javítsunk. Reméljük, hogy ehhez a vitához az elkövetkezendő hónapokban hozzá tudunk szólni, illetve az elkövetkezendő parlamenti ciklusban ennek a vitának a közös kerete a nemzeti parlamentekben segíthet abban, hogy a félelmeken, a kérdéseken és a bizalom hiányon valahogy felülkerekedjünk. Köszönöm szépen még egyszer mindannyiuknak a következő napi rendel. Nem, 5 perc technikai szünetet rendelek el, és fél ötkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Kicsit át kell rendezni az üléstermet is, de hogyha parlamenti képviselői barátaink szeretnének maradni, akkor természetesen továbbra is maradhatnak. Napirendi napirendünk elérhető következő, a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítése, tehát nem áll túl messze attól, amiről most beszéltünk. A nyitott ajtókra találnak itt mindig, úgyhogy szívesen látjuk Önöket, hogyha van kedvük maradni. Most pedig 5 perc szünetet rendelek el. Köszönöm.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 Yeah.

Um, so we start uh, our next point, point 19, uh, strengthening fiscal responsibility. Kedves kollégák, a fiskális felelősség és a uh, középtávú költségvetési orientáció erősítése a tagállamokban irányelv javaslattal van dolgunk, ahogy azt nyilván tudják, amelynek a célja az, hogy a fiskális kompakt egy részét az Európai Unió jogrendjébe illesz -e. Kényes vitás kérdés ez, ezért Hol az előadónk? Itt van Danuta. Jó? Már megijedtem. Tehát akkor ezzel kezdjük majd. Danuta Hübner, akinek Markus Ferber fogja átvenni a helyét. Markus parancsolj! Köszönöm szépen! Danuta jegyzeteiből puskázom. Az uniós jogrendbe kívánja ez a javaslat az úgynevezett fiskális kompaktot átemelni, Nos, ez alapvetően egy kormányközi szerződés. A javaslat a TSEG 16-os cikke alapján azt javasolja, hogy a szerződést az uniós jogrendbe emeljük át az életbelépést követő 5 éven belül. A jelenlegi szerződés alapvetően azt követeli a tagállamoktól, hogy rendelkezzenek eh, numerikus, fiskális szabályokkal kötelező érvényűekkel ráadásul, illetve egy olyan korrekciós mechanizmust, amelynek az aktivizálása akkor történik meg, hogyha a középtávú költségvetési céloktól jelentősen eltérnének. Én, illetve Danuta üdvözli a javaslatot elvi szinten, és nagyon pozitívnak tartja, hogy az Európai Bizottság a TSCG transzpozíciának kérdését napirendre tűzte. Itt az ideje annak, hogy a kormány közi megoldásokat végre valahára a közösségi módszer alá helyezzük. Én, illetve hát ő úgy látja ugyanakkor, hogy a következő négy kérdésben lehetne javítani. Az első és fő kérdés a javaslat jog alapja. Az Európai Bizottság a 126-os cikk második albekezdése alapján képzelte el a túlzott költségvetési hiányeljárás alapján. Azért választotta a bizottság ezt a jogalapot, mert 2011-ben erre hasz, ezt használtuk azonkor tanácsi rendelet számára, amely a hatos csomag alapját képezte. Tehát akkor azt felismertük, hogy a 126.14-es cikk 2b albekezdése itt megfelelt. Az Európai Bizottság irányelvjavaslata a jelenlegi keret tisztázásával csak az eljárásokra koncentrál, és semmilyen módon nem kívánja a 12-es számot viselő jegyzőkönyvet megváltoztatni. A 126.14 cikkben van egy harmadik albekezdés, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazásra vonatkozó részletes szabályokat alkalmazunk a 12-es jegyzőkönyvre vonatkozóan, amely szerinte szerintünk jobb jogalap lenne erre. Az Európai Parlament jogi szolgálata osztja a véleményemet, vélemény, Danuta Hübner véleményét, a tanács is azt javasolja, hogy változzon meg a jogalap. Az Alkotmányügyi Bizottság, amelyet Danuta igen jól ismer, a vélemény tervezetében szintén ugyanezt a változást javasolja a 126.14-es cikk harmadik albekezdése jogalapként a javaslat sem hatáját, sem tartalmát nem változtatná meg, illetve az elfogadás menetét sem érinteni, továbbra is sajnos a konzultációs eljárás keretében történne. Ugyanakkor a tanácson belül változtatná az el fogadásrendjét, hiszen a második albekezdés egyhangúságot írná elő, a harmadik albekezdés pedig csak minősített többséget várnál a tagállamoktól, ezért azt javasolta Danuta, hogy a jogalapot változtassuk meg abban a reményben, hogy ezen fontos szövegről könnyebb lehet megállapodni a tanácsban. A második kérdés, amivel szeretne a Danuta Hübner jelentésben foglalkozni, az pedig az irányelvjavaslat javaslat benchmarkingára vonatkozna. A TSCG 3-as cikkével ellentétben a bizottság javaslata ilyen benchmarkokat nem tartalmaz, tartalmaz. Danuta szerint ezen nem kell változtatni, numerikus benchmarkok használata a TSCG-ben megmaradna egész addig, amíg ez nem kerül visszavonásra. Ez a megközelítés egy olyan rugalmas megoldást jelentene, amely Danuta szerint megfelel annak, hogy a TSEG-t milyen sokszínű módon alkalmazták eddig, illetve a javasolt keret így jövő biztos lenne. A cél az, hogy az egyik jogrendből, a nemzetközi jogrendből átemeljük az uniós jogrendbe az a szabályok érdemi változtatása nélkül. Úgy kell ezt megtenni Danuta szerint, hogy az átvett szabályokat a se érintse, illetve a nemzetközi joggal sem ütközzön. A numerikus benchmarkok irányelv tervezetébe, ha nem veszük be, akkor a célt ez jól szolgálná, hiszen minden e, esetre alkalmazható lenne az irányelv akkor, és a tagállamokat sem hátráltatná abban, hogy e, e, ezeket alkalmazza. Ami még fontosabb, numerikus benchmarkok nélkül az irányelv kiállná a jövő próbáját, nem kell akkor módosítani, hogyha a Tupac vagy a TCSG-ben nem megváltoznának a benchmarkok. További apró részletekkel is foglalkozik Danuta Übner jelentésében, például a jelentős eltérés a középtévűrű céloktól, úgynevezett szignifikáns deviáció, eh, ami elég lenne ahhoz, hogy az automatikus korrekciós mechanizmus életbe lépjen. Másodszorban a javaslat értelmében az a tag, tagállamok és az uniós tagállamok opt innel tudnák a fiskális szabályok betartását ellenőrző testületeket felállítani. A TUPEC ezt az elvárást már az euró övezet tagállamira vonatkozóan bevezette, ezért tanulta azt javasolja, hogy ezt tisztázzuk, hogy ha egy tagállam már létrehozott egy ilyen független testületet a TUPEC keretein belül ennek a felvizsgálatára, akkor ez lehet a felelős azért a feladatért, amelyet az irányelv irányoz elő. Danuta reméli, hogy az előadók, ha jó lesz az együttműködés annak érdekében, hogy az irányelv termezett szövege minél optimálisabban alakuljon. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Biztosan élénk lesz a vita. Magam is hozzájárulok majd ehhez néhány gondolat erejéig, ám most Hubbái, majd pedig Pervány Perez először. Köszönöm szépen. A kollégám nevében szólok tehát, és aztán a koordinátorként azért még kiegészítem egy-két gondolattal. Fel fogom olvasni az ő megjegyzéseit. A gazdasági és pénzügyi válság után, 2008 után az Európai Unió drasztikus intézkedéseket hozott, és ezeket Ezekkel azt célozták, hogy a nemzeti költségvetéseket szigorúbban nyomon kísérjék, szigorú kereteket teremtsenek, de tulajdonképpen recesszió következett be, visszaestek a gazdaságok egy jó évtizedre. És ezért a szocialista frakció jelzi, hogy mi nem támogatjuk azt, hogy ez a paktum bekerüljön a szerződésekbe, addig, amíg nem módosul érdemben, és azt állandóan hangoztatjuk egyébként az eszmecsere eleje óta. Tehát érdemi változtatásokra van szükség, és szerintünk a stabilitás és növekedési paktumot ki kellene cserélni egy másikra, amely a konvergenciát célozza az Európai Uniós tagállamok között, és különösképpen az eurozóna beli országok között, és nem pedig a szigorító intézkedések, a megszorító intézkedések szigorítását. Egyelőre úgy látjuk, hogy nincs semmifajta globális kép az eurozónáról, a környezetvédelmi mutatókat is figyelembe kell venni, nem csak, és más mutatókat is, nem csak a gazdasági mutatókat, ez a véleményünk. Ez a paktum sajnos megakadályozza, hogy a tagállamok befektetéseket eszközöljenek, a befektetések nélkül nem lehetséges gazdasági növekedés, ez viszont oda vezet, hogy nem teremtődnek új munkahelyek, ergo az állampolgárok továbbra is kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát elengedhetetlen feltétele a minőségi munkahelyek teremtése nagy mennyiségben, a szegénysége való küzdelem, a következő időszaknak. Európában elfogadhatatlan egyenlőtlenségek jöttek létre, és ezzel kellene foglalkoznunk, erre kellene megoldást találnunk. A paktum ugye a 2008-as válság után a megszorító intézkedésekkel igen kemény kárt okozott a szociális hálóban, és ahhoz is hozzájárult, hogy a populizmus erősödött. Olyan Európára van szükség, amely véd, nem pedig olyanra, amely károkat okoz. Két komoly kárt is okoztak ezek az intézkedések. Az előadónk utalt egyébként erre. Én szeretnék visszatérni ennek az ügynek a lényeg, lényegére. A mi véleményünk szerint ezt a paktumot nem lehet így bevenni beépíteni a közösségi keretekbe, anélkül, hogy ezt nem módosítanák, ne, ne vizsgálnák felül. Tehát először is kik ezt felül kell vizsgálni, ki kell értékelni, és utána lehet módosítani, kiigazítani, és csak utána lehet beépíteni. Azt kérjük tehát, hogy a jogi szolgálat mondja el a véleményét, például a jogalapról, amelyet az Európai Bizottság használ arra, hogy beemelje a paktumot a közösségi keretek közé. Ugyanis két jogalap között konfliktus alakul ki, ugye a hatos csomag, a kettes csomag jogalapja és a stabilitás és növekedési paktum jogalapja között, a, úgy tűnik, hogy a jogi szolgálat egyébként nem ezt a gondolatmenetet követte, ők egy másfajta forgatókönyvet vázoltak fel, amely számunkra teljes mértékkel elfogadhatatlan, és ez pedig az, hogy az egyhangúságot megkövetelő jogalapról áttérnek a minősített többséget követelő jogalapra. Pedig maga a paktum módosítja a meglévő szabályokat a, a, a jelenlegi formájukban. És a 126 per 14-es cikk kettes oldakezdése lenne a jó jogalap, tehát ebben a tekintetben nem tudjuk az előadó asszony álláspontját támogatni. Köszönöm következő hozzászól. Sander Lones az ICR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Robert elnézést kér, Robert Zile, hogy múlt héten voltak választások hazájában, Lettországban, így aztán engem kért meg, hogy helyette olvassam föl a beszédét. Robert Zile olvasta a jelentést, a javaslatot a bizottság részéről úgy gondolja, hogy az, egészség és pénzügyek minden gazdaság számára létfontosságok, most a vásárnak vége van, és sőt, beindult egy mérsékelt növekedések több tagállamban. Ez ö, oda is vezet, hogy kicsit túlköltekeznek egyes tagállamok azonnal. Tudjuk, milyen viták veszték ebben a házban és máshol is. Ezt a témát mit, mik a korrekt mértékei, az alacsony a prudens pénzügyi tervezésnek és az alacsony adósodás mennyire létfontosak ezek a stabil gazdaság növekedés szempontjából. A kompet tekintetében a tagállamok által aláírt kompakt alapján áll ez a pénzügyi válság után. A stabilitási proktum megújításakor. A hármas cikk és keret tekintetében, ahogy azt az árnyékiadók elvetették, igen fontos. Ami Hübner tevő jelentését, illeti Zile úr különösen üdvözli ezt a tényt, hogy ez rövid, ez mindig fontos a parlamentben, és hogy lényegre törő. Zile úr üdvözli azt az erőfeszítést, hogy néhány pontot tisztáznunk. Van egy konkrét ügy, amit szeretve megemlíteni, látja az, hogy a jelentéstevő érvel arra nézvést, hogy még egy fiskel prudenciát elnőző intézmény álljon fel. A 473-as rendelet már megkövetelt egy ilyen felállítását. Zile úr itt nem ért egyet a jelentéstevő értelmezésével, mivel a bizottság javaslata nem csak, hogy nem ad felhatalmazást még egy intézmény felállítására, de épp az ellenkezőjére törekszik. Rámutat arra tudnilik, és idézem, az irányelv nem valószínűleg így, így igényli új struktúrák felállítását. Holt itt éppen ilyet javasolnának, ám a mostani intézmények átformázása talán szükséges le egyes tagállamokban. Ez Zile úr is így gondolja, és úgy látja, hogy bizonyos konkrét módosítók javítanák a precíz megfogalmazást. További javítások a bizottság szövegében például a fiskális része vonatkozóan lehet, hogy szükségesek lesznek. Zile úr e tekintetben várja a konstruktív együttműködést. Köszönöm. Thank you. I don't... Köszönöm. Nem látok az ALDE részéről hozzászólót. Akkor megyünk tovább a zöldek. Philip Lamberts. Köszönöm szépen a liberálisok úgy érzem, hogy alapvetően a demokratikus deficitet jól mutató távollétük úgy tűnik, hogy csak a tanács fogadja ezt, igazából mi csak konzultálnak velünk, azt jól tudjuk, hogy néha könnyebb döntéseket hozni, a közérdekkel szembe menő döntéseket zárt ajtók mögött, mint nyilvánosan. Valóban olyan ámháztatásra van szükség, amely, amely rendben van, ehhez azonban a, a, a háztartások, egyéni háztartások szintjén is erre van szükség és hányszor fordult az elő, hogy a, a, a magán emberek háztartása az államhoz fordult, megmentő mentő övet követelve, hiszen Görögországgal szemben túlzás volt a magán szektorban, és mindenhol ez volt a probléma, a magán ágazat váltotta ki a válságot, és soha ne felejtsük el, mondom, Görögország az egyetlen kivétel. Hogyha olyan költségvetési szabályokat szeretnénk, amelyeket alkalmaznak is, akkor fontos, hogy legyen értelme a szabályoknak. A közgazdaság tudományból kell kiindulni, nem a, val, e, a, val, nem a vallási meggyőződésből, mert ez egy tudomány, amely 60%-a, GDP 60%-a fölött az államadóság, vagy a, vagy a hitány, ez fenntarthatatlan. Nézzük meg, Japánban 200, 200 el, és mégsem omlott össze az ország, tehát alapvetően a priori ez nem feltétlenül gókoz problémákat 60% fent. Először is tehát gazdasági értelme legyen, a 3% és 60%-os szabály, ez politikai választás volt, semmi, mondom még egyszer, semmi tudományos alapja nincsen, értem? Tehát tehát a 3 és 60 százalékról azt mondták, hogy ez, azt kell, hogy mondjam, hogy tegnap hallottuk, hogy 2-3 vagy 4 százalékos globális felmelegedés lesz, az is tudományos, na a 3 és a 60 százalék, na az meg nem tudományos alapokon alapuló szabály. A teljes unió, bocsánat, az eurózóna 3,7 százaléka volt a GDP-nek, most pedig sokkal alacsonyabb. A jelenlegi szabályokkal, tehát nem új szabályokkal tehát a 3%-os határérték az teljesen légből kapott. Pervans Perez elmondta, hogy megvolt, aki megfizette az árát ennek. Azt látjuk ma, hogy micsoda meglepetés, nincs már állami beruházás. Hát persze, hát mit akarnak, hogy nyilvánvaló, hogyha lehetetlen, ellehetetlenítjük az állami befektetéseket, a, a PPP konstrukciók működnek, akkor ne, ne lepődjünk meg azon, hogy állami pénzekből beruházásokat nem eszközölnek, és ennek megvan a, a szociális vagy társadalmi ára is. Ezt megfizetjük Európában. Nos, azt mondom, hogy tök ezer, több ezer milliárd eurót kell költeni a globális felmelegedés elleni harcra. A gazdasági a gazdaság jól áll. Na de hát, ha már nem él ember a Földön, akkor, akkor nem lesznek gazdasági problémáink sem. Tehát azért az fontos, hogy a gazdasági problémáinkra hivatkozva ne lehetetlenítsük el a társadalmat. Persze kellenek szabályok, kellenek szabályok a költségvetésre, ugyanúgy, ahogy a magán háztartások eladósodátságára vonatkozó maximális értékekre is szükség van, és ezt hangsúlyozom. Ugyanígy ez igaz egyébként a környezetvédelemre, ott is kellnek szabályok, de ehhez az kell, hogy értem legyen a szabályoknak. A gazdasági kormányzás szabályai ma Európában bizonyítják azt, hogy képtelenek, képtelenek a gazdaságot, a társadalmat és a környezetet megfelelő alapokra helyezni, ezért azt hiszem, hogy igen, újra kell gondolnunk az európai gazdasági kormányzást. Ez a javaslat semmit, semmit, semmit nem tesz ennek érdekében, és hogyha amikor ezt a szöveget olvastam, sokszor arra gondoltam, teljesen megbolondultak ezek? Hát tegnap láthattuk Salvini, Löpen a brüsszeli bunkára szemben, mit mondtak? most pedig egy automatikus korrekciós mechanizmust akarnak bevezetni, amely teljesen kikerül a nemzeti parlamenteket, azokat, amelyek nemzeti költségvetési döntések. Azok a királyok, akik az isteni hatalmat gyakorolták, erről ezekről beszéltek, nos, azt tudjuk, hogy adózás, nem fizet, <laughs> senki sem akar adót fizetni képviselet nélkül, no representation without taxation, régóta ismert elv, de azt ne felejtsük el, hogy amikor újra és újra csak azoknak a malmára hagyjuk a vizet, akik nem akarják Európát, nem akarják ezt az Európai Uniót, de hát meg kell, hogy mondjam, hogy még a módosító indítványokkal sem tudunk eleget javítani ezen a jelentésen. Köszönjük szépen! Torvalds urat látom, parancsoljon, öné a szó, árnyék előadóként. Köszönöm, igen, árnyék előadó vagyok. Még nem végeztük el a ház feladatunkat teljes mértékben ebben a témadossziéban, de visszatérünk majd jelentéstevőhöz mi hamarabb, és befejezzük a munkát. Köszönöm Gue Marisa Matias. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ott kell kezdjük a munkát, hogy megvitatjuk a Fiscal Compact belefoglalásáról az EU akiba. Senkit sem hallottam még amellett érvelni, hogy ez ne volna helyes. Hazám Portugália magas árat fizetette szakpolitikákért, és egy sor aggály megfogalmazódott Pervans és Filip részéről is, amelyet magam is hang, visszhangoznék, sőt, a demokratikus deficitre is felhívnám a figyelmet. Tudnélik, ebben az irányelvben a vitatárgya nem más, hogy az őrület, ami a, a nagy megtakarításokhoz vezetett Európában, ugye fontos a költségvetési fegyelemről ezt fegyelemben szajkolják sokat, de volt éppen nem ez van az irányelvben. Biztos persze mindenki támogatja a költségvetés felelős gazdálkodását, de itt egy rosszul leplezett kísérletet látunk arra, hogy a nemzeti demokráciát alássák. Ez a javaslat voltak éppen nem szól másról, mint hogy arról a próbálkozásról, hogy a nem megválasztott szervezetek felülbírálják a megválasztott eh, európai tagállami intézményeket és kormányokat. Egyfajta exportált pucsról van szó más államokban, Európában. Ez pedig elfogadhatatlan. Ez az olyan független szervezet, ahogy nevezik sokan, Hát bizony, költségvetési eltéréseket vagy devianciákat volna hivatott felfedni, illetve rájuk mutatni, de Portugáliában a pénzügyi tanács teszi ezt, de ez egyfajta pucs, amely a demokratikusan megválasztott kormányok kezét megköti azokat rákényszerít, rákényszerít olyan politikákra, amelyeket nem, nem a kormányprogramban nem szerepeltettek meg választások során, és a politikai párt kiáltványokat semmibe söpri, így módon semmiféle demokratikus legitimitással nem rendelkezik, ezért nem tudjuk támogatni semmi módon ezt a módszertan. Nincs legitimitása, és eredményei sincsenek. Katasztrofálisak voltak a, a politikák a demokráciát magát kérdőjelezik meg. Szinte nem is értem tehát. Hogyan és miért próbáljuk ezt közösségi jogszabály szintjére emelni? A fiskális kompakt egyfajta megpecsételi ezt a katasztrófát, amit az előbb festettem le. Engem olyan országban választottak meg, amely nagyon súlyos árat fizetett az elmúlt években a megszorítási politikákért, bizonyos szempontból sikerült kilábalnunk a trojka által ránk kényszerített kiigazítási intézmények, intézkedésekből. Ezek a szakpolitikák azonban továbbra is korlátozzák a kormány terét, de még mindig sokkal jobb, mint az előző megszorítási politikák voltak. Ezeket nem elemzi, egyikét sem az Európai Bizottság javaslata, sem ez a jelentés előttünk. Itt, ami előttünk van, az nem más, mint egy, egy teljesen elhibázott intézkedéscsomag, erről beszélni kell. Nem lehet engedni, hogy a problémát úgy próbáljuk megoldani, hogy alássuk a demokratikus szuverenitás alapszabályait. Ez nagyon robbanékony elegyet is képez egyébként. és teljesen ellene mond az egyenlő partnerek Európájának és Uniójának. Az EU mossa a kezét a politikai felelősség alól, miközben dönteni akar. Köszönöm szépen. Elnök úr, mondja Márko Valli, ami a frakciómat illeti, meg kell, hogy alapítsuk, hogy ez a fiskális kompakt jellegéből adódóan olyan eszköz, amely elfogadhatatlan, a demokráciák számára legalábbis ebben a szakaszban az eurozónában. Tehát, hogy ezt beemelni a, a közösségi keretek közé, a szerződésekbe, még akkor is, hogyha irányelv lenne, és ugye, hogy a kormányközi megállapodás egész, egészére vonatkozna, nem ö, megoldható, nem tűnik megoldásnak az eurozóna és az Európai Unió gazdasági és pénzügyi válságára. Az alapvető prioritások inkább azok, hogy kompenzációs eszközök szülessenek, illetve a kockázatok a megosztását szolgáló eszközök az EU-n belül, és így lehet optimális eurozónát működtetni. Tehát nem lehet azt, hogy mint, mint egy Maastrichti szerződésbe ezt így előírjuk, ilyen százalék, olyan százalék, és akkor ezt itt rögzítjük. Lambert kolléga előttem elmondta, de nagy közga, híres neves közgazdások is mondják, de egyébként Észak-Európában is, meg a németek, hollandok is ezt a politikát használják azért, mert versenyelőnt biztosít a saját hazájuknak. De nagyon veszélyes demokratikusan megválasztott kormányokra nyomást gyakorolni őket, megpróbálni befolyásolni, miközben a, ezek a kormányok a gazdaságukat ott tudnák fejleszteni, ahol nehézségek vannak, társadalmi, gazdasági nehézségek. És a szabályok azok kevéssé rugalmasak, ezeket ugye láttuk, a hatos csomag, a stabilitási és növekedési csomag, a fiskális kompakt, ezeket mind láttuk, de ugye akkor mit jelentene ezeknek a betartatása? Az, hogy a demokrácia fogalma egyre gyengül, ezeket alássuk, és az állampolgárok bizalma is gyengül az európai projektben. Tehát megismétlem ugyanúgy az eredeti javaslathoz képest, E, ezt a javaslatot el kell utasítani, és az előadóasszony e, javaslatát is elutasítjuk. Ő ugye szeretné a, szeretne a minősített többségre átérni, tehát inkább azt a jogalapot támogatja, amelynek segítségével ez lehetséges, de ezt nem ö, támogatjuk, mert így lehet, hogy valami olyat fogadnak el a tanácsban, amely akár Európa végét jelentheti társadalmi szempontból. Például a következő ciklikus válság során mondjuk a déli országok, mert ez biztos, hogy lesz még válság, lehet, hogy a déli országok arra kényszerülnek, hogy kiszakadjanak ebből a rendszerből, túlságosan ezek a követelmények túlságosan nagy terhet jelentenek a társadalomra, az állampolgárokra, és aztán erre majd brutálisak lesznek a reakciók is, és megértik a, a mechanizmust, hogy ez hol, hogy működik, és megoldásokat fognak követelni eh, arra vonatkozóan, hogy rendben, hát hogyha nem működik a gazdaság és monetáris unió, akkor ezt bontsuk le, stb. stb. Tehát ezért lenne veszélyes ebben az irányban elindulni, mert ez egyfajta szembenállást teremt eh, Európa és az európai népek eh, között. Tehát biztos, hogy nem uniót, hanem megosztottságot, tehát nem egységet, hanem megosztottságot fog ez hozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most a spontán hozzászólások következnek. Márkusz, és utána pedig én is szeretnék valamit mondani. Köszönöm. Nagy türelemmel hallgattam mindenkit meg, és meg is lepett sokszor, miről is beszélünk itt. Tudod, nem a fiskális paktum újra tárgyalásról van itt szó, hanem arról, hogy az, amit jóvá hagytunk, úgy vajon kormányközi szerződés lesz-e, szuverén tagállamok között, vagy úgy marad-e, vagy a közösségi jogba megy át. Ennyiről van szó pusztán. Lehet persze az egész alapvitát újra folytatni, ám én úgy gondolom, hogy azok az államok, amelyek túl adósodnak, masszívan újraosztják az adópénzeket azok felé, akik államkötvényeket vásárolnak. Hogy ez vajon társadalmilag a legjobban kiegyensúlyozott politika-e? Hát nem hiszem. Szerintem az adó kötelesektől elveszem a pénzeket, és a kamat fizetések révén egy teljesen más lakossági csoportnak jutottam vissza ezeket. Nem hiszem, hogy ez szociálisabb, mint hogyha behagyjuk a pénzt ott, a, ahol van, nem növelve az adókat olyan, olyan nagy mértékben, csak azért, hogy kifizessük az adóságokat. Ha Japán teszük példaként, hát tíz év stagnáció, hát nem éppen az a gazdasági modell, amit én szeretnék, és a társadalmi, szociális eredményeket sem tudjuk, tudnánk ebből Európában finanszírozni. Másodszorban, megint egy alapvető gondolat, azt gondolom, ami egyetlen ö, fővárosban sem került megértésre az eurozónában, hogy nem észak-dél problémára van szó. Egyetlen főváros sem értette meg azt, hogy az euró a nemzeti gazdasági ö, gazdasági értelemben egy idegen külföldi valuta, elsősorban nincs hatása a tagállami gazdaságra. Úgyhogy ezt, ezt, ezt valahogy meg kéne érteni lassan, hogy nem lehet minden tagállam csinálja ugyanazt, amit akar, mert az euró révén egyrészt az ő döntései már az összes többi államra is dönté, hatással lehetnek. Ez szűkíti a mozgásteret, igen, igen, növeli a felelősséget, hisz nem csak a saját maga ügyében dönt egy kormány, hanem a szomszédai és a többiek nevében is, és rájuk is hatással van. Ez nehézé teszi. Nem úgy van már, mint, régen, hogy a belga frank, meg a, a, az olasz dirát úgy nyomta a bank, ahogy akartuk, hanem el kell fogadni azt, hogy a deviza a szuverenitási részét feladja az állam, és úgy kell gondolkoznunk erről, mint egy harmadik állami devizáról bizonyos szempontból, ezt talán tudatosítaná ezt a felelősséget. És persze, én, én hevesen harcoltam azért, hogy elutasítsuk a bizottsági javaslat alapvetően. van azt mondták, hogy majd, hogy, hogy majd a ez a javaslat majd, majd tönkreteszi a gazdaságot, és hogy a lakosság fellázat, hát ez magának füllent. Hiszen a gazdaság úgy működik, ahogy a kérdés csak az, hogy most továbbra is kormányközi alapon működik-e majd, vagy pedig uniós jogszabályként. Ezért persze örülök a további vitáknak, izgalmasak ezek, de talán koncertlántánk arra, amiről szó van. A világ nem lesz jobb attól, hogyha a jelentést elutasítjuk, és az Európai Parlament ezzel kizárja magát a folyamatból, azok ezzel, eh, hát csak ezt érnék el azokat, akik nagy, nagy előadásokat tartották az imént, más nem. Thank you. Köszönöm. Az én időm jött el. Igen, hát ne csodálkozzanak, nekem is jogom van véleményt nyilvánítani a spontán hozzászólók között. Érdekes ez a vita, jó, hogy sor kerül rá. Kicsi paradoxnak is érzem a helyzetet, mert az irányelv a fiskális kompaktot az uniós jogba veszi át, és emellett viszont nem is kis változásokat is eszközöl rajta. Ezeket én nem mondanám úgy, hogy elhanyagolható, vagy nem érdemi változások. Az világos, közös szabályok nélkül nem tudunk közös fizető eszközt használni, tehát bizonyos fokú rugalmasság elképzelhető, de alapjaiban folyamatosan megsérteni vagy semmibe venni ezeket a szabályokat, az nem megy. Egy másik kijelentés, amivel bizony nehéz vitatkozni, hogy hogy nem működnek na valami jól a szabályok, és jobban működtek, amikor rugalmasabban alkalmaztuk kettőt, Hiszen alapvetően prociklikusak, és igazából a negatív gazdasági folyamatokra nem reagálnak, és a közös beruházásokat nem ösztönzik. Ez a kiindulási pont. Márkusznak igaza van, bármit is teszünk az irányelv ügyében, a fiskális kompakt él és virul, a stabilitási paktum is létezik. Igazából a stabilitási és növekedési paktum alkalmazására kvázi kötelezi a tagállamokat ez a fiskális kompakt saját nemzeti jogszabályokon keresztül. Tehát a kegyensúlyozott költségvetést az, az Európai Bizottság értelmezi, a rugalmasság ügyében a fiskális kompakt keretében is ugyanazok a szabályok. A fiskális kompakt és a stabilitási és növekedési paktum működnek, megvannak, együtt kell velük élnünk. Szerintem ez problémás, nem jól működik jelenlegi formájában. A javaslat tehát az egész hármas cikket megváltoztatja, legalábbis ez az én értelmezésem. És ez teljesen világos, és valami nagyon érdekeset is tesz ez a javaslat. A 3.1-es cikk A pontja alatt közép távú strukturális célok, tehát nem inkompatibilis a középtávú célok szubjektívabb definíciója miatt, ami 0,1 tized, az SGP keretében 0,5 tized százalék szerepel. Ez a az irányelv kötelezőbb érvényű távú szabályokat vezetne be adósságügyben. Tehát több ragalmasságot adok neked azért cserébe, hogy célzottabb középtávú célokat állapítasz meg, de hogyha megállapodtunk a, a hogy milyen úton indulsz el, onnan arról le nem térhetsz. Ez is egy igazából egy kompromisszum, aminek lehet értelme, nem a jelenlegi megfogalmazásban, de végülis nyitott vagyok ez ügyben. De ha ezzel párhuzamosan a stabilitás és növekedési paktumot nem módosítjuk, és ha nem, adunk, nem tudjuk meg tartalommal a, a középtávú, vagy egy középtávú célkitűzés és a és a, a középtávú célkitűzés, ahogy az SGP-ben szerepel, között kapcsolatot nem teremtünk, akkor ennek bizony nem sok értelme van. A költségvetési hatóság szerepe, amely némi módon beleszólt a folyamatba, a parlament eljáráson keresztül egyébként alkotmányos szempontból is igencsak megtérezhető, a trade-off, tehát az adok-kapok az úgy működik, hogy én is engedek valamiből, te is engedsz valamiből. Így definiálnám én a kompromisszumot, de hát itt semmiféle kompromisszumot nem látok. Miért? Azért, mert jelenlegi formájában, anélkül, hogy párhuzamosan a stabilitás és növekedési paktumot is újra nyitnánk, nem elfogadható. Tudjuk, hogy a stabilitási és növekedési paktum jelenlegi formájában és a fiskális kompakt jelenlegi formájában ezek a szabályokat kell majd alkalmazni, ami sikerek sem jó. Tehát Markusnak teljesen igaza van, jól érvel, ha ezt nem fogadjuk el, akkor bizony semmi nem változik, és semmi nem javulhat akkor. Ugyanakkor az is igaz, hogyha nincs igazi kompromisszum, nem kapunk cserbe semmit, akkor még egy újabb szintű merevséget vezetünk be a rendszerbe, semmit sem kapunk cserébe. Az Európai bizottságnak igaza van, a fiskális kompakt kettes cikkénél azért jobb ez a szöveg, de valamit cserébe is kellene adni. De szerintem a stabilitás és növekedési paktum reformja nélkül ez nem elfogadható, és sajnos ez egy elszalasztott esély is egyben. A jog alap megváltoztatása ügyes húzás, Danuta értem, az egyhangúság megkerülésére, de hát ezt nyilván nem tudjuk elfogadni. Ne felejtjük ugyanis el, hogy ez az irányelv a fiskális kompakt 3-as cikkének a hét veszi át. A 3-as cikket pedig kormányközi eljárás keretében fogadták el. Miért? Azért, mert Cameron a jegyzőkönyv módosítását ellenezte, és az eredeti javaslatot az kormány közi szerződésen a kettes cikk és nem a hármas cikk alapult. alapul. Tehát a hármas cikket megváltoztatjuk, az jelentős változtatás, és e- a fiskális kompakt egész eredeti értelmét változtatjuk meg. Ez a történelmi oka annak, hogy soha nem fogjuk elfogadni a jog alap megváltoztatását, hiszen ez az eredeti sztorin is változtatna. Itt nem csak eljárási kérdésről vagy módosításról beszélünk, nem csak vesszük, átvesszük vagy átültetjük ezt a jegyzőkönyvet. A fiskális kompakt az elejétől fogva ugyanis jelentős kiegészítése volt a jegyzőkönyvnek, hiszen a jegyzőkönyvben nem szerepel csak a 3 meg a 60 százalék, de a kiegyensúlyozott költségvetés sehol. Tehát ez jelentős módosítása a protokollnak, a jegyzetkönyvnek, tehát jogi szempontból nem tudom azt az érvet elfogadni, hogy a hármas cikken lenne, legyen a jogalap, kettes cikkel, hogy maradjon a jogalap, tehát nagyon hasznos és fontos ez a vita. Érdemes egymás érveit meghallgatni, nem csak mindig ellent mondani a másiknak. Én szeretnék tényleg érdemben vitát folytatni a kollégákkal, de ugyanígy van a tanácsban is világos, hogy ez egyelőre ezzel a dosszéval sehova se fogunk jutni. Legyen ez tényleg kiindulási alap a vitához. Úgy érzem, hogy még nem jött el igazán a pillanat ahhoz, hogy valamit tegyünk ezzel. Márko Váli barátomnak mondom, hogy ahogy te, a kormányod és az olasz többség a fiskális szabályokhoz viszonyul, ez bizony óriási kárt okoz, hiszen a, logikák, a szabályok logikájának megkérdőjelezése még jobban megnehezíti a szabályok módosítását. Azt tudjuk, hogy a szabályokon módosítani kell, de hát ezzel a megközelítéssel nem fogunk előrébb jutni. Legyünk intelligensebbek, hallgassuk meg a másik érveit, hiszen mindig van még a a, az ellenfelünk, a politikai ellenfelünk érvelésében is van mindig legalább egy picike kis igazság vagy bölcsesség. Hogyha nem így járunk el, tényleg nem figyelünk oda egymásra, akkor sehova se fogunk jutni. Ezt mondom politikai ellenfelemnek, hogy uh, olasz barátaimnak, a, az ötcsillagos mozgalom, illetve az Északi Liga tagjainak. Das war die Leidenschaft, die wir, glaube ich, brauchen. A némi szenvedélyre lesz szükség, hiszen nagyon fontos dossziét tárgyalunk. Igaza van az elnöknek, hogy észszerű vitát kell értékelnünk és folytatnunk Európa szerte, és már most is kidolgozva, hogy mik a különbségek, mert létfontosságúak ezek. Markus Ferbernek teljesen igaza van abban, hogy a fiskális, nem a fiskális paktumot kell megkértélőzőlük voltak éppen, és meg kell vizsgálni hogy miért vannak olyan országok, mint Németország, ahol észszerű, jó megtakarítás politika folyik, olyan költségvetési zárásokkal, amelyek nem csak azt célozza, hogy az embereket úgymond megkínozzák, hanem észszerű beruházásokra van elég állami tartalék, amely az, amely az állampolgárok életét javítja. Ez fontos. Ezek mindig megkérdőjelezik sokan mantraként, ismételve, hogy a stabilitási és művelési paktumot újra rugalmasabbá kell tenni, sőt el kéne törölni, hát azt kell megnézni, hogy működik azokban az államokban, ahol jól működik. Nem az égből hullik ez alá, hanem a struktúrás végrehajtás alapján működik jól, olyan mechanizmusok révén, amelyek az igazi eredményeket hozzák. Ettől eltávolodni bizony nem volna jó. Lehet, hogy kormány közötti megoldást akarnak sokan, általában ez nem működik, mert a szörnyű egyhangos döntés műk kell, hogy fölálljon ahhoz, hogy dönteni tudjanak, vagy az európai közösségi tevékenységek közé vezetik be. Amit Olaszországban éppen most ünnepelnek, az egy ostobaság. Mindegy, hogy mit, mit döntenek Brüsszelben mondják, azt semmibe veszük úgy is, mi majd csak emeljük az adósságot, ígérgetünk a polgároknak milliárd számra, amit úgyse tudunk betartani, nem is akarjuk betartani. Hát ez eh, így nem lehet komolyan dolgozni, ez semmit sem hoz. És még egy üzenete van ennek világosan. Az Európai Unióba való belépéssel minden tagállam szuverenitán jogainak, szuverenitás jogainak egy részét önkéntesen föladta. Tehát egyes megjegyzések, hozzászólások abszolút félrevezetik hallgatókat. Hogyha a szorítás valóságos módját akarjuk megcélozni, akkor, akkor el kell félreketteni az olyan, olyan beszédeket, amelyek esetleg egy kocsmaasztalnál megállnak, vagy a szélső jobb, vagy a szélső bal oldalon, de semmiféle értelmük nincsen. Tehát szerintem abszolút folytatni kell ezt a politikát, és nem szabad megkérdőlezni azokat az eredményeket, amelyeket elért. Vannak jó példák, ezeket nem egy egyben kell átvenni. Mindig azonban feketeni a kérdést, miért működött itt valami, és miért nem működött ott. Hogyan tudjuk a megfelelő szociális eredményeket elérni, ez volna egy észszerű szociális piacgazdaság működésének alapja. Thank you. Last... Köszönöm. Bermans Berez az utolsó hozzászóló. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretnék újra szólni. Je, je trouve que... Ebben a vitában, mert úgy gondolom, hogy azért a stabilitási és növekedési paktum az nem egy apró részlet itt. Ez nem egy apróság, emlékszünk, hogy milyen körülmények között fogadtuk el, milyen feltételekkel. Egyébként nem lett volna rá szükség, és most megvan a hatos csomag, a kettes csomag, megvannak a jogi keretek, amelyek között működünk. És én tudom, hogy mi volt a Parlament szerepe abban, hogy ez a paktum ez ne egy kormányközi eszköz legyen, hanem kerüljön be a közösségi keretek közé, tehát hogy legyen benne a szerződésekben. Tehát ez rendben van, de ezt nem lehet megtenni anélkül, hogy nem értékeljük ki azt, hogy hogyan működik. Mert mert és persze én ezt el is mondtam akkor is, amikor a nemzeti parlamenti képviselőkkel folytattunk vitát, hogy hogyha, hogy mindenki be kell, hogy tartsa a szabályokat az eurozónában, hiszen hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor aztán nem létezik majd az eurozóna sem. De azért meg kell, hogy kérdőjelezzük, vagy legalábbis meg kell gondolkoznunk arról, hogy ezek a szabályok hogy működnek időnként. És elgondolkodtam arról, amit Thomas Mann mondott a zéró hiányról, és hogy ö, ennek milyen hatása volt az európai gazdaságra. Mivel indult ez, a, ez az Európai Bizottság? A Juncker tervvel, de a Juncker terv az nem azért volt, mert Juncker úrnak ez volt a kényekedve, hanem az volt a cél, hogy megfelelő szintű befektetések legyenek a, nem csak az eurozónában, hanem a többi tagállamban is, és ennek a segítségével a hiányosságokkal szembe tudjanak szállni a tagállamok. Nem akarok most újra mutogatni Németországra, a németországi helyzetre, de mindig, hogyha Németországban vagyok, akkor meg kell állapítsam, hogy milyen a, az állami befektetések szintje, hát egész egyszerűen hihetetlen, de mondjuk nyilván, ha valakinek töblete van, attól még fölteheti magának a kérdést, hogy eh, hogyan lehetne eh, változtatni, és hogy nem csak Németországban kell autókat eladni, hanem megfelelő életminőséget biztosítani az összes Európai Uniós állampolgárnak. Amikor a franciák Németországról beszélnek, akkor nem mondanak kedves dolgokat általában, és ez fordítva is igaz. Tehát azért a lényeg mégis az lenne, hogy a problémát úgy oldjuk meg, hogy üljünk le az asztal köré, köré együtt. Tudom, hogy az én hazám nem mindig a, a államadóság és a költségvetési hiány csökkentésének bajnoka, de azért úgy gondolom, hogy mégse kerülgethetjük ezt a kérdést, és nem engedhetjük meg, hogy ebben a parlamenti ciklusban adminisztratív lépésként intézzük el ezt, hogy beemeljük a paktumot a, az európai szerződések közé, és közben pedig nem foglalkozunk azzal, hogy milyen a gazdasági politikáknak és fiskális politikáknak a hatása, amiket folytatunk, és hát azért ezt azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy kicsit módosítani kell ezen a perspektíván, amit az előadó asszony is javasol. Elszalasztunk egy kiváló alkalmat, nem lehet csak jogi szempontból vizsgálni ezt a kérdést. Thank you. Köszönöm. A menetrend a következő lesz, ha csak nem akarnak. Nem, nem akarnak. Jó. Tehát a menetrend a következő módosító bintessenek határideje október 18-a, módosítók tárgyalása november 12-én lesz szavazás az ECOM-ban. A jelentéstevő tervei szerint legalábbis egyesek szkeptikusak ezek a kapcsolatosan. 2018. november 27-e lesz. Megyünk tovább. A következő pont éves jelentés a bankunióról, Thomas Mann a jelentéstevő, nem. Torvalds, Nils Torvalds, az árnyék előad a néppárt részéről Thomas Mann, bocsánat Nils, parancsolj tiéd a szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Thomas Mann nagyon jó előadója volt ennek. Menjünk vissza kicsit az időben, már csak azért is, mert a fiskális kompaktot már megemlítettük, és ott is történelmi távlatokba tekintettünk vissza. Kezdjük talán a 60-as évek végén, talán emlékeznek, ha nem, akkor pedig nyissák fel, lapozzák fel a történelmkönyveket. A hágai csúcson Willy Brandtnak volt egy új ötlete, a németeknek elege volt abból, hogy mindig a sarokba szorították őket, amikor dinamikusabb volt a gazdaságuk a hollandokkal együtt, akkor arra kényszerítették őket, hogy értékeljék le a baktájukat, és ugyanebben a helyzetbe kerültünk újra és újra, és Willy Brandtnak volt egy ötlete az Európai Monetáris Alap létrehozásáról. a németek adnák a tartalék, a devizatartalék 20%-át egy feltétellel, hogy mindenki a fiskálós, fiskális politikát ugyanabba az irányba próbálja fejleszteni, mert ha nem egy irányba húznak fiskális politika szempontjából, akkor a rendszer nem működhet. Érdekes történelmi lecke, ez ennek a legszebb része talán az, hogy még mindig várjuk ennek az eredményét. Az Európai Monetáris Alapot várjuk még mindig, és az közös vagy hasonló szabályokat várjuk. Ha nem, akkor mindig lesznek eh, potya utasok, és a gazdaság nem csak bizonyos számú potya utast bír el. Next few years would be able to come down to some reasonable discussion about the azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy legalább a kiinduló pontról megállapodjunk. Tehát a bankunió roppant érdekes, ha a mögötte lévő történelmi kontextust is vizsgáljuk. Tudjuk, hogy mi ennek az előnye. Ezen a héten hétfőn a legnagyobb északi bank, a Nordea, Helsinki-be Helsinki-be visszatelepült a bankunió miatt, amely egy olyan jogi hátteret biztosított, ami a svédországinál stabilabbnak tűnt számukra. Talán nem meglepő ezek után, hogy a jelentés tervezetemben viszonylag pozitív üzenetet próbálok megállapítani, de hát ez nyilván nem egy befejezett folyamat, nem egy lezárult folyamat. A pénzügyi stabilitás erősítése a célunk az Unióban. Emellett a bankunió kiteljesítése mellett arra is szükség van, hogy valóban összehangoltabb szabályaink legyenek, illetve a bankfelügyelet eh, jobb legyen. Ugyanez igaz az előző évekre, amikor is három részre osztottuk a, a betétgarancia, a szanálás és a felügyelet. Ez a három rész. Ez idén sincs másképp. Az első részben rámutatok arra, hogy a pénzmosás ellenes szabályok végrehajtása problémás, ezt meg is indokoltuk. Volt egy eset Finországban, amikor a Finn-szigeteken található céget vizsgáltak, és egy egy máltai úgynevezett arany útlevelet találtunk, úgyhogy nagyon nehéz azt mondani, hogy pénzmosás problémája nem létezik. Arra is rámutatnék, hogy nem kockázatmentes ez az egész, egy úgynevezett zero-sum game ről sajnálatos módon nem beszélhetünk mindig. Jó lenne, hogyha a monetáris kérdésekben néhányan újra gondolnák a véleményüket. A nem teljesítő hitelek az Unió egyes részein továbbra is problémát jelentenek, és elsősorban a tagállamok, illetve maguk a bankok felelősek azért, hogy ezek számát csökkentsék, ilyen csodaszerek vagy megoldások nem léteznek. A 30-as években Amerikában működött utoljára ilyesmi. A Brexitre fel kell készülni a bank felügyeleteknek is, de hát akár mennyire is felkészülnek, ez nem lehet, nem válthatja ki a magánpiaci szereplők felkészülését. Az utolsó részben pedig emlékeztetek az eredeti vitára az EKB, amely monetáris és felügyeleti szerepet is ellát, az Európai Központi Bank vezetőjével beszéltünk erről, nem látott semmiféle problémát, folytatni kell tehát ezt az eszmecserét, hogy jó ötlete, hogy az központi bank végzi mint a két munkát bankszanálás ügyben az európai stabilitási mechanizmus és az európai monetáris alap kapcsán pedig um, a történelmi példámat hoznám itt fel újra, de hát nagyon szigorú kondicionalitásra van szükség a felelősség garantálása érdekében és az erkölcsi veszély elkerülése érdekében. Egyetértek azzal is, hogy az elővigyázottasági tőkésítés nagyon fontos, illetve hogy az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak eleget kell tenni, szoros az együttműködésre van szükség az LKB, illetve az Egységes Szanálási Tanács között. Nem akarok nagyon beleszólni ez ügyben a jelenleg a tárgyalásokat folytatók ott a kollégák munkájába, de hát a bankunió harmadik pilléréről van szó, és fontos, hogy bizonyos alap elveknek eleget tegyünk, és ne fordítva alakuljanak ezek. Tehát először is a nagyobb kockázatot próbáljuk majd megosztani, ez nem működik. Először kockázatcsökkentés, aztán a kockázat megosztás. Azt hiszem egyetérthetünk az ügyben, hogy stabil, robusztus rendszerre van szükség a gazdasági ellenálló képesség javítása érdekében, a növekedés esetleges javítása érdekében. Most pedig a kollégák javaslatait várom érdeklődve. Én a magam részéről minden tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy a javaslataikat beépítsem abba a szövegbe, amelyet remélhetőleg a szakbizottság meggyőző többsége tud majd támogatni. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, megadom az első árnyékadónak, a szó Thomas Mannnak. azt látni kell, hogy a következő automatikus szabályok közül ez egyetlen hát, hogy az a szabály, hogyha végre süt a nap Brüsszelben, akkor azon lehúzzák a redőnyt. Végerét felcsillant a nap, le is húztuk a redőnyt, de hát legyen, biztos hogy jobban tudunk dolgozni. Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a sötétség, amely eluralkodott, itt nem kongruens a jelentése, mert az bizony igen jó és világosságot teremt. Köszönöm Torvasz képviselőnek, nagyon fontos üzenetek vannak benne. Pozitív üzenetek is, meg kritikus, konstruktív kritika is van benne. Mindannyian azt szeretnénk, ha ütőképesebb lenne, ütősebb lenne a gazdaságunk, a banki uniót ki kéne építeni, központi fontosságú ez, a jól működő belső piac és az egységes versenyszabályok, valamint az előreláthatóság szempontjából, a piac részvevők szempontjából vizsgálva. A, a banki költségek ne növelkedjenek olyan nagyon, és a finanszírozási modellje a KKV-knak láthatóan negatívabban alakul, mint szeretnénk, az arányosság elvét ugyanakkor mindig fenn kell tartani. A bankunió stabilebbé kell váljon, ez legyetértünk, az EDIS és a fiskális biztosítás elemeit tovább visszük. Nagyon sok pontban egyetértek a jelentéstevővel egyrészt a tőkepiaci uniót ki kell teljesíteni, igen, az EU banki modell sokféleségét ugyanakkor fenn kell tartani, meg kell őrizni, hiszen ez korábban is stabil bázisa a versenyképessége, versenyképességnek a globális szinten. Precíz pénzmosás elleni szabályok és meghatározások kellenek, ahogy az Európai Parlament javasolta is már, különféle rendkívül bizottságok részén is úgy, hogy a banki unióban ez végrehajtató legyen, és ne a bankok működését terhelje. A tagállamok és a fölgyenti hatóságok kell, hogy a, a ö, rossz hitelek kérdésével foglalkoznak, ez sokkal súlyosabb kérdés, mint korábban gondoltuk, és a hatóságok e- egészére vonatkozik. A Brexit is súlyos hatásokat hoz majd. Ám kérdés, hogy milyen az erőviszony a bankunió, illetve a nem tagállami bankok között. Itt egy pénzügyi hatóságra rendkívül szükség lesz, rendkívül szükség lesz minden érintett fél részvételével, és a felügyeleti hatóságok fel kell készülni különféle forgatókönyvekre, nem csak egy A meg egy B tervre. A tagállamok, amelyek nem osztják a közös devizát, kell, hogy bátorítást kapjanak arra, hogy a bankunió felé haladjanak, és most visszatért a nap is. Persze tovább kell finomítanunk a jelentésben foglaltokat, és figyelemmel kell legyünk arra is, hogy a kockázatokat a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük. Nils Torvalds, a jelentést olyan jónak tartom, hogy alig-alig lesz módosítom, és inkább csak erősíteni, nem gyengíteni szeretném a jelentést. Szerintem ebben a szeremben nagyon fogunk együttműködni. Majd köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hol hozzászólunk Fernández kolléga a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek jó napot kívánok. Örülök, hogy ismét természetes fény áramlik be az ablakokon Szeretnék én is köszönetet mondani Torvalds kollégának a munkájáért. Ez a dokumentum, amelyet ma vitatunk meg, nagyon kiegyensúlyozott és nagyon jó kiinduló pontja ennek a vitának. Hát nyilván nem lehet a dokumentum valamennyi pontjával egyetérteni, de az eszmecsere kiinduló pontjaként kiváló anyagról van szó, és majd az elkövetkezendő hónapokban folytatjuk a munkát. A cél az, hogy a bankunió kiteljesítésén dolgozzunk, ugye ez még nincsen készen, nem fejeződött be, és megvannak a jogszabályok az európai bankokra, megvan a felügyeleti szerv, és azt is tudjuk, hogy megvan az a testület, amely a bankok szanálásának a feladatát látja el, és van ehhez megfelelő finanszírozás is, ugye annak az alapnak a formájában, amely ezt a célt szolgálja. Úgy tűnik egyébként, hogy van európai felelősség is, nem csak a menedzserek, menedzserek felelőssége, a működtetés, hanem ugye európai jogszabályok is vannak. Ha bankválság van, a jelenlegi modellben, a jelenlegi bankunióban a tagállamok, illetve a nemzeti bankbiztosítások lennének érintve, tehát a teher az rájuk nehezedne, hogy ki kellene fizetni a betétbiztosítás által biztosított összegeket. De ugye ez nem mindig eh, lehetséges, hogyha hibákat követnek el, mondjuk európai szinten, akkor nem mindig ők viselik ennek a pénzügyi következményét. 2008-tól 10-ig tartó időszakban azok a ugye láttuk, hogy a, a bankválság alatt az állampolgárok kellett, hogy a bankok megmentésének költségeit magukra vállalják, hiszen a tagállamok kimentették a bankokat, tehát hogyan magyarázzuk el azt a közvéleménynek, hogy bizonyos országokban a felügyeleti szabályok olyanok, hogy a az európai hatóságok tevékenysége hiányos volt, és ezért az állampolgároknak kell biztosítani azt, hogy a betétbiztosítás működjön. Szerintem fontos ezt a dokumentumot úgy elkészíteni, hogy világosan látható legyen, hogy a bankunió kiteljesítése a cél a bankunió egésze esetében kell, hogy legyen valami fajta vész tartalék vagy szenárió egy újabb válság esetén. Annyit elmondanék a módosító indítványainkról, hogy ezek között ugye szerepel a bankunió mielőbbi befejezése, de köszönöm az előadónak is a közös munkát. Korábban is dolgoztunk már együtt más jelentéseken. Biztos vagyok benne, hogy az árnyék előadókkal nagyon érdekes összmecserét fogunk folytatni. Zile úr nincs itt az LCR e nevében, úgyhogy uh, helyettesének adom át a szót. Lonzúr elnézést kér, ugye, ahogy már említettem, Lettországban a választások miatt uh, maradt ott Zile kolléga, és nem tudott eljönni. Megköszöni az előadó, a kiegyensúlyozott előadónak a kiegyensúlyozott jelentést a bankunióról, és nagyon hasznosnak tartja, hogy ez az éves jelentés visszatekint az elmúlt év eseményeire, különösképpen, hogyha a pénzmosásra gondolunk. És itt még erősíteni kell a munkát. De a kollégám véleménye az, hogy hangsúlyozni kellett volna azt, hogy a prudenciális szabályok, illetve a felügyelet kéz a kézben kellene, hogy működjön, és hogy meg kellene őrizni az Európai Uniós banki modellek sokszínűségét. Vannak olyan ö, intézmények azonban, amelyek nem csak rezidensek pénzét forgatják, és a pénzmosást könnyítik, tehát ezen bankok létezését nem ö, tartja kívánatosnak. Van egy-két pont, amivel kapcsolatban majd módosítókat nyújt be, és ö, ezeket majd beküldi elnök. Philip Lamberts, igen, igen, ő az árnyék előadó. Hú, hát a főnököm ezt nekem nem mondta, hogy ebben a témában is én vagyok az árnyék előadó. Hát mindegy, az Ekonban ő a főnököm, na mindegy. Most nem tudok ehhez hozzászólni, majd máskor. Akkor Vieges kolléga következik. Miguel. Ugye ő tudta, hogy felelős. Hát akkor megpróbálok improvizálni, mondja Vieges kolléga. És szokás szerint portugálul fogok hozzászólni. Tehát azt hiszem, hogy agályainkat kell megfogalmazni, megfogalmaznunk, ez nem meglepetés. Komolyan aggódtunk, ugyanis amiatt, amit tapasztalunk. Ugye a bankunió, a bankuniót meghatározó alapelvek most oda vezetnek, hogy azért a hatékonyság megkérdőjelezhető. Ha vannak olyan intézmények, amik túl nagyok ahhoz, hogy összeomoljanak, akkor ez hogy működik? Amióta a válság bekövetkezett, rengeteg bank egész egyszerűen megszűnt létezni, ezek eltűntek, de közben fúziókra is sor került, és a, az állam garantálta ezen struktúráknak a létét. Van itt több probléma, amit nem oldottunk még meg. A szanálás például egy olyan, amely rávilágít arra, hogy mennyire összetett a helyzet. Elég a portugál példát említem. Azt hiszem világos, hogy azt látni, hogy ugye a közpénzek maradnak továbbra is itt érintve. A Banco Spirito Santo esetében 700 millió eurót kell fizetnie majd garancia formájában a portugál kormánynak a bankszanálása során. És ez a szanálás biztosító alap nem rendelkezik megfelelő hitelességgel, úgyhogy távol állunk még itt a megoldástól. Mindenféle információkat hallunk arról, hogy most már a tökekövetelmény sokkal magasabb, és ezért a bakok jobban fel vannak tőkésítve, de hát a tőke követelmények emelkedése az a Bázel 3 miatt következett be, illetve az eszközök kiértékelésének a, a modellje miatt ezeket a bank, modelleket a bankok határozzák meg maguknak hogyha megnézzük, hogy milyen mozgástere marad a banknak, ezeket az arányokat, a tőke és ugye a kihelyezések arányát, akkor az látszik, hogy azért nem olyan rózsás a helyzet, és engem nagyon aggaszt az, hogy mi lesz, amikor a következő gazdasági válság beköszönt, ugyanis nem igazán lehet tudni, hogy mi is lesz erre a reakció, a válasz. Lehet, hogy majd megint ugyanolyan káosz lesz, ugyanazok a szörnyű körülmények ismétlődnek meg, amik 2008-ban voltak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Márko Válli. Azt gondolom, hogy a javaslatot érdemes módosítani, hát a mi álláspontunk, politikai álláspontunk az eltér, és ugye mindenki tudja, hogy miként gondolkodunk a bankunióról, illetve a felügyeletről, miket, mi a véleményünk. Nagyon sok kritikus megjegyzést tettünk már, és szerintem a hitelekre túl sok figyelmet fordítottunk. A hitelezési oldal lón ugye nagy nyomás van, viszont a második, harmadik szintű eszközökön kevésbé, ről kevésbé, szó, kevésbé esik szó, a francia, német, holland bankokban vannak ilyenek, és ez sokkal kockázatosabb egyébként, és attól tartok, hogy azt a hibát követjük el, hogy nem oda nézünk, ahol komoly problémák vannak, hanem mi magunk kreálunk olyan problémákat, ahol, ö, problémákat ott, ahol nincsenek. És az előadó például ugye azt javasolja, hogy az államadóságot is vegyük ide be, és legyen ez esetleg figyelembe véve az, az értékeléskor, a bankkockázat értékelésekor, hát szerintem ez azért a bankrendszerben nem megoldható, meg a gazdasági és szociális hatás figyelembevétele is itt van, hát ez politikai szempontból szerintem nem végrehajtható, tehát azért nagyon óvatosan kell eljárni valakinek, aki politikusként ilyen javaslatokat tett, tesz különösképpen, hogyha észszerűen gondolkozik, akkor nem tesz ilyen javaslatokat. Aztán, ami az LKB-vel kapcsolatos javaslatot illeti, ugye, hogy az MPL-ekkel milyen, mit kezdjen az LKB. Több tagállam van, amely nagy erőfeszítéseket tesz a bankszektorban, de az a lényeg, hogy ne gyakoroljunk itt se túl nagy nyomást, mert hogyha mondjuk túlságosan gyorsan vagy automatikus mechanizmus alkalmazásával próbálnak megszabadulni a bankok a nem teljesítő hiteleiktől, akkor ez megint oda vezet, hogy az állampolgárok károsodnak a végén. Tehát nem lehet mindig automatikusan ezt elintézni, mert komoly társadalmi problémákat okozhat, és aztán az EU-nak is ebből komoly problémái lesznek, úgyhogy én nagyon nagy óvatosságra és politikai felelősségvállalásra intenék, tulajdonképpen az LKB-t is, tehát az, a szabályokat azért mégsem ők írják, hanem mi a tanácssal együttműködésben, és azért a parlament, illetve a tanács döntéseit kell, hogy végrehajtsa az LKB, tehát a parlamentnek és a tanácsnak kell megállapodni abban, hogy hogyan kezeljük a nem teljesítő hiteleket és a egyéb véleménykülönbségeket el tudjuk, meg tudjuk majd beszélni a kollégák között. A bankuniót persze be kell, ki kell építeni, a kockázatokra is oda kell figyelni. Ugye volt az a híres projekt, a garancia alap, amelyet érdemes mielőbb elfogadni, de persze, hogyha a kockázatok csökkentését csökkentése oldalán egyre többet várunk, akkor lépni kell a másik oldalon is, hogy nehogy minden bankot szanáljanak, mielőtt készen vagyunk. És akkor még egy dolog, hogyha megengedik, a frakcióban nagyon sokan egyetértenek ezzel, a bankunió különválasztása, ugye az volt a lényeg ebben a parlamenti ciklusban, hogy a bankválságok ne ismételhessenek meg. Köszönöm. Köszönöm, nagyon rugalmas voltam hozzászállási idővel. Egy perc lett van. Most eh, bónusztom van. Magam, Valli úr számára, és nem magam szám, a magam számára akarom használni a bónuszt, majd, de most a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hát azt hiszem, a gondolatok némelyike, amelyek az árnyékelődők szájából elhangzottak, és amelyekben nem értettek egyet, hát az már ismert egy ideje, azok már ismertek egy ideje, a legtöbb ilyen az, a nem jó termelékenység és a nem jó kiegyensúlyozott költségvetés problémájából adódnak. Ha ezeket sikerül orvosolni, akkor a rendszert is rendezni kell. A másik dolog pedig, hogy ugyan Vali úrral, na, ha megengedi, nem értek egyet. Az államadóság Olaszországban egy sajátságos eset. Lehet erre megoldást találni, keresni együtt, de nem vagyok optimista olyan megoldással kapcsolatban, amelyben ő meg én egy, egy varázs pálcát találnánk, vagy varázsütésre megoldanánk az államadóság súlyos problémáját. És megúsznánk a hatásait. De hát lehet persze a dolgokat javítgatni, a nem jól teljesítő hitelekre is kitértem a jelentésemben. Aztán a, a szabályok teljes átírása e, olyan dolog, amit a frakcióban úgyse támogat a többség, de egyetértek az árnyékadók többségével, kivéve Filipet, persze, de Filip majd biztosan visszatér még a témára a későbbiekben. Köszönöm. A menetrend a következő. 20, október 24-e a módosítványításnak határideje, november 19-én fogunk tárgyalni, november 26-án lesz a szavazás, a januárusi plenárisra menne. Megyünk a további következő témára, az Európai Unió szól szóló szerződés alkalmazása, a 107 108 cikk állami támogatásokra, Sander Lunds, az előadó parancsolja. Sanders. örömmel vezetem be a témadossziét, de lehet, hogy szavazni akar néhány kollega. Utána meg lehetne változtatni a napi rendet. Majd a Költségvetési Bizottsággal együtt fogunk szavazni. Meg kell várni azokat a kollégákat úgy is. Szerintem próbáljunk most gyorsan megtárgyalni ezt a pontot. Egy jelentést, ez csak nem kettő, gyorsak lehetünk. Jó az Európai Unió a gazdaságpolitika és a versenypolitika szempontjából létfontosságú, és az ECON kell, hogy az Európai Unió munkáját eh, támogass abban, hogy a versenytorzulásokat elkerüljük. Nem mindig világos persze, hogy mit jelent ez, mit a szabályok, mi, mi a versenytorzulás voltak éppen, és ezért Az egyik mechanizmus az állami támogatás modernizációs mechanizmus, amelyet a bizottság 2012-ben indított. A cél az volt, hogy a, olyan esetekre koncentráljunk, amelyeknek a legnagyobb hatása van a belső piacra, és jó együttműködés a tagállamokkal, a és a felelősség megosztásában, decentralizációban, az állami támogatás intézkedésének kérdésében, hiszen a decentralizáció a rendszer ellenőrzésének eredményességét szolgálja. Ma látjuk, hogy a tagállami és regionális hatóságok sokszor nem látják be azt a tényt, hogy az EU pénzeket automatikusan kell zárni az állam támogatási eszközökből, és nem mindig automatikusan jelentenek állami támogatást sem. Ez tehát a 107-es cikk alkalmazása csak akkor, hogyha a közigazgatási szerv képes ellenőrizni. És akkor fennáll a, a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a zavart kezelni, és az EU támogatási programokat hogyan lehet összeésztetni az állami támogatási szabályokkal. Ezért a bizottság most módosítást javasolt, erről van most itt szó. Miután ezt a javaslatot elfogadtuk, ezt követően tudja az Európai Bizottság a GBR hatájának bővítésére vonatkozó javaslatát beterjeszteni, miközben a részben az EU alapokból támogatott projektek is szerepelhetnének. Tehát egy szakmai, technikai témadosszéről van itt szó. Én személyesen támogatom azt a módszertant, amit az Európai Bizottság követ. Ez ok annak, hogy én javaslom a támogatás, hiszen ez csak egy prekurzora a további módosításnak. Egyszerűsített eljárásban szeretnénk megvalósítani, ám ha a kollégák egy hosszabb eljárást akarnak, az is, arra is nyitva, nyitva állok, ám az ECO munkaterhét figyelembe véve szerintem az egyszerűsített eljárás mindenkinek a kedvezőbb volna. Köszönöm, elnök úr. a Tehát egyszerűsített eljárást javasol. Hallgassuk meg a többi frakciót is ez ügyben. Elsőként a néppártot, Markus. Igen, Szirpa Pitikainen nevében szólhatok hozzá. Rövid leszek, alapvetően támogatjuk ugyanis az előadó megközelítését. Tartalmi kérdésekben is az egyszerűsített eljárás kérdésében egyaránt. Ó, köszönöm. valóban dióhéjban összefoglaltad, szocialista frakció nevében. Pervans! A szocialista frakció nevében Morgánó kollega, aki merre sajnos nem tud itt lenni, nem adott semmi olvasni valót, ezért nem fogok olvasni. A bizottság javaslata alapvetően jó. Az Európa jövőbeni programok és az állami támogatás ködjében ez egy jó kompromisszum, ezért támogatni tudjuk. Excellent. And uh, csodás. A liberálisok következnek. Grazie, caro presidente. I will... Köszönöm szépen. Elnök úr, ugyanúgy járok el, mint Markus Ferber, és Sander Lunesnek köszönetet mondok. Egyetértünk, hogy tovább menjen ez a dosszié, úgyhogy támogatjuk a megközelítését. Köszönöm. The Greens. Köszönöm, a zöldek következnek. nincs mondani valójuk, fordulok a GUI-hoz. Mi is támogatjuk a gyorsított eljárást. Ó, oh, köszönöm. So, uh, we didn't have, uh, we conclude that... Uh... Akkor az előadó fogja benyújtani a parlamentnek ezt a javaslatot a plenárisra az 50.1-es házszabály értelmében. Ezt gyorsan lezártuk, és végül, de nem utolsó sorban a saját... Ja nem, szavazunk! Ezért kérem, sajnálatos, most viszont most már tényleg nem látok semmit, és a szavazáshoz jó lenne látnom, hogy csukják <laughs> be az ablak legalább Meanwhile, we go to test vote, but could you please... Uh, the, the vote is... Addig a próbaszavazás lesz. Szavazást megnyitom. Okay, we can close the test. A próbaszavazást lezárom. akkor tehát uh, Ramon Jaregui Atondo véleménye, 67-es módosító mellette. Pirnik asszony, van valami hozzáfűzni valója? Mikrofonba próbálja meg. Szeretnék mondani valamit. Sajnálom annak mikéntjét, hogy eh, ahogy dolgoztunk ebben a témadosszében, a vita a kompromisszumokról tegnap este volt. Tegnap éjjel két kompromisszumot újraírtak, Kicsi változásokat értenék én, ám az E és a G kompromisszum jelentős módon megváltozott. Szerintem ezt meg kellett ma vitatni az árnyék adőlésen, ahelyett, hogy a szocialisták és a néppárt a maguk szakálára döntöttek volna, anélkül, hogy bevonták volna a többieket. Ám nagyon fontos számomra, hogy nyitva hagyjam a kommunikációs csatornákat, a telefonos kommunikáció azonban nem sikerült, a tevő frakciójával nem sikerült vele szót váltanom. Az előadónak van ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valója? Nos, volt egy árnyék előadói ülés, sajnálatos módon csak tegnap délután reagáltak páran erre, és hát nem tudtunk újabb árnyék előadói ülést tartani. a kompromisszumokkal kapcsolatban voltak, akiknek ilyen belsüléseket kellett tartaniuk. Az Aldés kollégának mondom, hogy kérem értse meg, de hát másképp nem tudtuk ezt intézni, és egyébként is a végső szövegben benne van a legtöbb javaslata, jó rendben. 67-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 67-es mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 69-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 70-es mellette tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan szavazást. Megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 71-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 72-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 73-as és 74-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, A kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette, 16-os mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan, kérem. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 17-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 83-as megfelelő második része mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 83-as mellette ellen tartózkodik. Nem fogadtuk el 76, 77, 78 együtt mellett ellen tartózkodik. ...76-77 mellette ellen elfogadtuk, 78-as mellette, jelen, bocsánat, az értelmet veszti, 80-as, 82-es, 81-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 85-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 88-as és 19-es vízfonásra került, blogban mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 90-es, 92-es blogban mellett ellene nem fogadtuk el, A, A kompromisszum mellett ellen tartózkodik, e, elfogadtuk, 94-es mellette ellenőrizzük. A 94-es szavazást megnyitom. Lezárom, nem fogadtuk el. 95-96-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. B kompromisszum mellett tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 27-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum, bocsánat, 28-as mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 30-as mellette ellene, nem fogadtuk el 31-es mellette ellene, tartózkodik, eh, nem fogadtuk el 32-es mellette, 32-est e, ellenőrizzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el 20-29 arányban. 33-as mellette ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. Döntetlen, akkor nem fogadtuk el. 34-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette az ALDE mit mond 36-os ügyében, eh, mert nem fogadtuk el, G kompromisszum ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el, 43-as mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el, H kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, 49-es mellette ellene ellenőrizzük a 49-es szavazást, megnyitom. 49-es döntetlen, akkor nem fogadtuk el. 50-es mellette ellene. A 49-esről most szavaztunk. 50-est sem fogadtuk el, 51-es mellett ellen tartózkodik. Fogadtuk 52-es mellette ellene az 52-est ellenőrizzük akkor elektronikusan. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el, 53-as mellette ellen nem fogadtuk el, 54-es mellette ellene nem fogadtuk el, 55-ös mellette ellene, i kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 61-es mellette ellene nem fogadtuk el, 63-as mellette ellene nem fogadtuk el, 62-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, nem, nem, nem, 64-es mellette ellene nem fogadtuk el, 11-es mellette ellene nem fogadtuk el, 12-es mellette ellene nem fogadtuk el, 13-as mellette ellene nem fogadtuk el. A bizottság így módosított javaslatának egészéről szavazzunk. Elektronikusan szavazást megnyitom. The vote is closed. Szavazást lezárom. 32-9 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Now, uh, if our budget colleagues are here... És most megjöttek a Költségvetési Szakbizottságból a kollégák, és velünk fogunk uh, szavazni, rögtön rá is tér.